Se vi accomodate, iniziamo i lavori della commissione. Kérek mindenkit, hogy foglaljon helyet, megkezdenénk a bizottság munkáját. Forse così. Io inizio. Buongiorno a tutti. Üdvözlök mindenkit. Kezdjük meg a bizottságunk mai munkáját. Ez az utolsó szakbizottsági ülésünk a nyári szünet előtt. Most fejeztük be a koordinátori ülést. A koordinátori ülésen egy sor kérdést megvizsgáltunk. Ezek mind fontos témák a bizottságunk számára. és döntéseket is hoztunk. A spanyol tengerparti területekre vonatkozó törvényről hoztunk határozatot. Ezzel a témával a koordinátorok következő ülése fog foglalkozni, és ott fogunk dönteni a az erre vonatkozó petíciók sorsáról. Aztán közöltem a kollégákkal, hogy a következő szeptemberi bizottságülés napirendjét változtatni kell, mert Szefkovics biztos úr el fog jönni, meg fog jelenni itt a bizottságunk előtt. Ezért néhány napirendi pontot áthelyeztünk, tehát ez a szeptemberi ülésre vonatkozik. E Ezen kívül megvizsgáltunk néhány olyan kérdést is, ami a ciprusi témával kapcsolatos, a 14-es napirendi pontban jelölt petícióra. Aztán az északi áramlat, velvai és kampányai látogatás, ezekről is ma lesz szó, hiszen egyeztetnünk kell arról, hogy hogyan folytassuk le a vitát erről a témáról, ami aztán a szavazással döntéshez fog vezetni a következő bizottsági ülésen. Szeretném közölni azt is, hogy Gruni és Viland kollégák jelezték, hogy személyes okokból nem tudnak jelen lenni, úgyhogy a mai szakbizottsági ülésen nem lesznek itt. Azt is szeretném még elmondani, hogy Válján kolléga, aki a költségvetési témának az előadója egészségügyi okokból nem tud megjelenni. Nikolaj kolléga helyettesíti őt. Tízes pont. Hankis képviselő kérdése alapján ezt a témát későbbre halasztjuk. Kilences napi ponttal kapcsolatos téma, pályadei jelentés, ez nem megfelelően szerepel itt. Most történik az új dokumentáció, a helyes dokumentáció kiosztása. Szeretném bejelenteni, hogy jelen van a Declerk petíció aláírója, és szót fog kapni, hogy nyilatkozatot tegyen. Ezen kívül jelen van a 14-es pont alatt szereplő petíció aláírója Klein úr. 19-es pont. A huelvai tényfeltáró látogatás. A délelőtt ülés végén fogunk erről dönteni. Mayer képviselő kérte ezt. Ő két módosítót is benyújtott, amit az előadó elfogadott, illetve két módosítót az előadó elfogadott. Délután jelen lesz számos petíció benyújtó, illetve helyi nemzeti hatóságok képviselői is jelen lesznek a kampányai látogatásról szóló jelentés témájával kapcsolatban, és ezek között a, a régiós önkormányzati tag, Giovanni Romano úr is itt lesz. A petíciós bizottság informális, informális találkozóján tájékoztatók őt már a kampányai látogatásról és az vonatkozó meghallgatásról. A 17-es és 18-as pont szerinti petíciók aláírói is jelen lesznek. Hogyha nincs ellenvetés, akkor elfogadottnak tekintem a mai napi rendet. El kell fogadjuk a bizottság következő előző ülésének a jegyzőkönyvét, május 4-i és a május 31. június 1 ülések jegyzőkönyvét kell, hogy elfogadjuk, hogyha nincs ellenvetés, akkor ezeket elfogadottnak tekintem. Allora passo. Hatos pont. Mondja az elnök. Szavazás az Európai Unió 2001-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetési tervéről szóló véleményről szavazunk. A véleményről. Gyák kolléga. Äh, egy módosítót szeretnék benyújtani, és pedig itt a költségvetés tervezetről. Egy kicsit, akkor erről is szavazás lesz. Igen, egy szóbeli módosítót szerettem volna benyújtani, és a frakcióknak is elküldtük ezt már, és az Európai Ombudsman szövegének második cikkében megalapítást nyer, hogy a 2011-re kért költségvetési plusz, tehát hogy 5,9 százalék legyen, és 2017,19 százalék, és hogy 0,67 százalékos lesz. És a kettes cikkhez a következő mondatot szeretnénk hozzáfűzni, de ebben az időben, tehát a gazdaság és szociális válságban azt javasolja a parlament, hogy az európai intézmények kiadásait maximálisan csökkentsük. Ez a szöveg már elküldésre került, és az ombudsmannal is megállapodtunk a szövegben. Éppen ezért szerintem vállalhatja az ombudsman is, éppen ezért, mert egyeztettünk, tehát kérem hozzájárulásukat. Also wir merken schon, äh Alkenasszony? Minimum, bocsánat, bo- bocsánat, minimumra csak nem maximumra. Elnézést kérek, elnézést kérek, igen, hiányzik a kávé. Tehát eh, minimumra csökkentsük eh, a kiadásokat, nem maximumra elnézést. Rosszul mondtam, de a szövegben helyesen szerepel. Vogliamo porre in votazione. Akkor szavazunk erről? La collega Oken. Oken képviselő. Úgy gondolom, hogy az ilyen fajta megjegyzések szükségtelenek, hiszen a pénzzel úgyis gazdaságosan bánunk. Tehát én, én tartózkodni fogok, mert szerintem értelmetlen, viszont nem akarom leszavazni, nem releváns ez a dolog. Én rosszul érzem magamat az ilyennel. Nikolaj. Nikolaj kolléga. Thank you, Madam Chair. Uh... Köszönöm, elnök asszony úgy gondolom, hogy ez a módosító teljesen rendben van, amikor az intézmények normális működéséről van szó. Hiszen a parlament, az európai ombudsman is ilyen időkben jól teszik, ha csökkentik a költségeiket. Tehát szerintem semmilyen hozzáadott értéket nem képvisel ez a szóbeli módosító. Akkor szavazzunk erről a módosítóról. Uh, ha lehetséges, szeretném kollégám nevében bemutatni a jelentést, mert kollégám sajnos nem tud itt lenni, mert a hangszálával problémái vannak. De az európai ombudsman szerintem nagyon energikus és nagyon kiegyensúlyozottan végezte munkáját. A panaszok elbírálásában, a vizsgálatok lefolytatásában, és nagyon konstruktív módon működik együtt az európai intézményekkel. Az ombudsman eh, állandóan felszólítja az európai polgárokat, hogy bízzanak az intézményekben. 2009 eh, nagyon pozitív év volt az ombudsman számára. Hála a megnövekedett humán erőforrásnak és az innovatív környezetnek. Nagyon hatékonyan végezte munkáját, és az Európai Ombudsman 2011-re 9 millió 395 ezer eurót kap. Ez pedig 0,17 százalékkal több, mint a 2010-es költségvetése. Ez nem egy szignifikáns növekedés, de javaslom, hogy támogassuk. Végezetül pedig elégedettek vagyunk az ombudsman tevékenységével. Nem az én tisztem, hogy ezt megítéljem, de szerintem az európai ombudsman számára megterjedt költségvetés elégséges ahhoz, hogy megfelelő módon végezze a munkáját. Támogatásukat kérem a jelentéshez és szavazataikat. Köszönet eh, Nikolaj kollégának elnézést. Ezért a módosítás érdeje áll, a kolléga a szót kért. Korábban kellett volna Nikolaj kollégának megadnom a szót, vagy korábban kellett volna neki megadnom a szót, de nem is vártam jár a kolléga hozzászólását, ezért történt ez a kis félreértés. Akkor most a módosítóval kapcsolatban, amint Ják kolléga bemutatott, szóbeli módosító indítványról van szó. Megnyitom a szavazást. Ki támogatja? Ellene tartózkodik? Elfogadtuk a módosító indítványt. Vertman kolléga is benyújtott egy technikai jellegű módosító indítványt. Ez igazából csak a német fordításra vonatkozik, ha jól értettem. Úgyhogy akkor szavazzunk Vertman kolléga módosítójáról, mellette, ellene tartózkodik. Elfogadtuk ezt a módosító indítványt is. Akkor szavazzunk a jelentésről, mellette, ellene tartózkodik. A jelentést elfogadtuk. Köszönöm. Következő napi rendi pont. 2009-es éves jelentés az Európai Ombudsmanról. A jelentés felelőse előadója Nedelcseva képviselő, öni a szó. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék mindenkit emlékeztetni arra, hogy a, az ombudsman minden évben benyújtja az előző évre vonatkozó tevékenységéről a jelentést. A 2009-es jelentés rendkívül fontos, hiszen az Európai Unió működésére vonatkozó új szerződéssel mostantól kezdve az ombudsmant az Európai Parlament választja, nem kinevezi, választja. Ezért az mi intézményünk számára általában, de konkrétan a petíciós bizottság számára ez egy rendkívül fontos változás. Hivatalosan 2010. április 19-én nyújtotta be a jelentését, május 4-én jelent meg itt a szakbizottság előtt. Szeretnék emlékeztetni arra, hogy az első eszmecsere során mit mondott és mi hangzott el. Jó a felépítése a jelentésnek, és kategóriákba osztotta a módosító indítványokat. A rossz vezetés vagy adminisztráció kérdésével kapcsolatban igazából a beadott kérelmek száma az nem igazán változott. Körülbelül ugyanannyi volt 3406 2008-ban, 3418 2009-ben. A vizsgálatos szokságos, szükséges idő 13 hónapról lecsökkent 9 hónapra, úgyhogy ez pozitív változásnak ítélhetjük meg. Két célral kapcsolatban, két aspektusban vizsgálnám meg az ombudsman kérdését. Az egyik a jogi szempont, ugye alapjogokat kell korrekt biztosítani, és korrekt módon kell, hogy működjön az ombudsmani intézmény. És most egy fontos változás idejét éljük, hiszen az európai a Lisszaboni szerződés átveszi az európai jogok kártáját, Úgyhogy az ombudsmannak most már egy megerősített jogalapja van ahhoz, hogy a tevékenységét végezze. Ahhoz, hogy mindenképpen teljes mértékben helyesen történjen a tevékenysége, az ombudsman a megerősített jogalap alapján független kell, hogy maradjon az intézményekhez képest a kivizsgálásokra vonatkozó jelentés nagyon fontos, hiszen lehetővé teszi, hogy az ombudsman a rossz adminisztrációs helyzeteket fölismerje, és fölhívja ezekre a figyelmet. A 19-es pontban azt kérem, hogy a szakbizottságunkat rendszeresen tájékoztassák az ombudsman kezdeményezéseiről és ezek előrehaladásáról. Aztán van egy bizonyos morális aspektusa is az ombudsman tevékenységének, hiszen a szolgálat kultúráját kell, hogy szemmel kövesse, figyelemmel kövesse. Az intézményi vállalásokról van szó. Azért, hogy ezt a szolgáltatási kultúrát vizsgálni tudja az ombudsman, ehhez két dologra van szükség. Az egyik, hogy továbbra is, ahogy már évek óta ezt végzi az ombudsman, baráti kapcsolatot tudjon föltartani, tartani és baráti módon kezelje a panaszokat. Kommunikációs erőfeszítéseket kell, hogy tegyen azért, hogy az állampolgárok megismerjék a jogaikat, és tudják, hogy milyen módon tudnak fellépni a jogaik védelme érdekében. Még egyszer szeretném elmondani, hogy a 2009-es ombudsmani jelentés teljesen pozitív, ezt próbáltam hangsúlyozni a jelentésemben. Azért néhány javaslattal is élek. Először is az Európai Ombudsmanok Hálózatára vonatkozik az egyik ajánlásom, ezt tovább kell fejleszteni. 21, 22 és 25-ös pontokban írom ezt le. Az Európai Ombudsmani Hálózat alapvető eszköz azért, hogy az Európai Ombudsman és hasonló intézmények megfelelő kapcsolatot tartsanak a nemzeti szintű ombudsmanokkal, és a jó gyakorlatok cseréjét tudja támogatni de azt tudjuk, hogy jelenleg például a nemzeti ombudsmanok tevékenységére vonatkozó statisztikai adatokat nem kapja meg az Európai Ombudsman. Véleményem szerint ahhoz, hogy jól működjön a hálózat, az Európai Ombudsman intézménye nagyon fontos. Persze vannak tájékoztató levelek, szemináriumok, vitafórumok, ahol kapcsolatba tudnak kerülni a nemzeti ombudsmanok, de úgy gondolom, hogy ezt a hálózatot még lehet javítani pontosan az Európai Ombudsman intézményének köszönhetően. Még egyszer szeretnék felhívni a figyelmet arra, hogy egy internetes portált föl lehetne állítani, ahol az adatcserére lehetőség lehetne. Foglalkozom a jelentésben az állampolgári kezdeményezés lehetőségével. Az eljárás adminisztratív aspektusaival kell majd, hogy foglalkozzon az Európai Ombudsman. A befogadási feltételeket kell, hogy majd ellenőrizze. 16-os pontban foglalkozom ezzel a jelentésemben. Természetesen szívesen meghallgatom a kollégák javaslatait. Még egy megjegyzésem lenne. A jelentésemben azt javaslom, hogy a pénzügyi szabályzat felülvizsgálata során vizsgáljuk meg, hogy amikor a késedelem egyértelműen fönnáll, akkor milyen intézkedésekre van szükség. Ez egy nagyon érzékeny kérdés. Minden esetre ez kapcsolódik ahhoz az üzenethez, amit szerintem az állampolgárok felé kellene, hogy közvetítsünk. Bizonyos alkalmakkal nagyon-nagyon hosszú az elbírálás ideje. Viszont ahhoz, hogy az állampolgárok bízzanak az intézményekben, ah, ahhoz ilyen esetekre büntetést kellene előírni vagy pedig a másik oldalon kártérítést. Szívesen meghallgatom a kollégák véleményét, kérdését, kritikáját, javaslatait. A módosítók benyújtásának a határideje szeptember 6-a, és szeptember 29-én szavazunk a szakbizottságban. Köszönöm. Szeretne valaki hozzászólni? Oké, képviselő. Meg szeretném köszönni a jelentéstevő munkáját. Úgy hiszem, hogy kitűnő munkát végzett, és nagyon fontos, hogy folyamatos támogatásban részesítsük az ombudsman munkáját. És a jó munkáját hirdessük. Hiszen láthatjuk, hogy az Európai Bizottság nem teljesen hibátlanul dolgozik, például a dokumentumokhoz való hozzáférés tekintetében. Tehát a gyakorlat nem tökéletes. 20 évet dolgoztam a Dán parlamentben, illetve voltam képviselő. Csodálatos törvényeket hoztunk, és a gyakorlat nem követte a törvényeket. Éppen ezért úgy hiszem, hogy minden támogatást meg kell adnunk az ombudsmannak, és nagyra értékelem a jelentéstövő munkáját is. Köszönöm. Bosszutil kollégától azt kérdezném, hogy először átadhatnám, megadhatnám el a szót a bizottság képviselőjének, és utána önnek. Akkor a bizottság képviselője a szó. Köszönöm szépen, elnök asszony. Három dolog tetszik nekünk nagyon ebben a jelentésben, amiről a jelentéstevő asszony is beszélt egyrészt a saját kezdeményezésű jelentésekhez való hozzáférés, és az a megközelítés, hogy struktúráltan próbálják ezt megközelíteni. Jó megközelítés ez, sokkal jobb, mint hogyha különböző egymástól független eseteket vizsgálna meg a jelentés. Nagyon örülünk az eredmények javuló tendenciájának, melyet megállapít a jelentés és örülünk annak is, hogy a munka sebességét is pozitívan értékelik. De hogyha szabadna egy baráti megjegyzést tennem a 18-as bekezdésről, amely a pénzügyi kompenzáció kérdését veti föl. Itt a jelentés arra teszi javaslatot, hogy talán a pénzügyi rendelet módosításaként jelenhet meg ez a szempont. Nos, sajnálatos módon a pénzügyi rendelet arról szól, hogy mikor és hogy, hogyan hajtjuk végre a költségvetést, de semmiképpen nem tartalmaz semmilyen iránymutatást a költségvetés tartalmi elosztásáról. Akár a tranzakciókra vonatkozó kései kifizetésekre is egy másik irányelv, a kései kifizetésekről szóló irányelv vonatkozik. Tehát egész egyszerűen baráti tanácsként mondom, hogy ne reménykedjenek nagyon abban, hogy a pénzügyi rendelet tartalmát ezzel a szabályozással meg lehet változtatni. Köszönöm, elnök asszony. Hát, köszönöm, Buzuti kollégája szó. Grazie, signora Presidente. Um... Köszönöm szépen, állok asszony. Én is gratulálni szeretnék eh, a jelentéstevő asszonynak a kitűnő munkához, melyet végzett. Nagyon érdekes volt Cseva asszony bemutatója is. Én is úgy gondolom, hogy az ombudsman hivatala nem csak hogy fontos hivatal, hanem kitűnő munkát is végez az állampolgárok érdekében. Nagyon fontos, hogy a szakbizottságunk minden létező támogatást megadjon az ombudsmani hivatalnak, hiszen így világos üzenetet fogalmazunk meg a külvilág felé, az állampolgárok felé, hogy felvetéseiket, aggájaikat komolyan veszik. Három észrevételem van. Egyrészt egyetértek Nadelcseva asszonynal és Óken asszonynal is a végrehajtásról mondottakban. Úgy hiszem, hogy mindig koncentrálni kell a végrehajtásra, de nem csak az eredményorientált megközelítésre kell koncentrálnunk, hiszen látnunk kell, hogy az ombudsman döntései nem könnyen kerülnek meghozásra, nem könnyen hozzá meg őket. Haszontalan a polgárok panaszainak feldolgozása, hogyha az ombudsman döntéseiből nem következnek konkrét lépések. Ezért tehát egyetértek Nadácsába kollégával, hogy az ombudsmannak igenis szerepet kellene adni abban a folyamatban, amely alapján a polgárok kezdeményezéseit a, polgár, a, a, a polgári kezdeményezés befogadhatóságát vagy be nem fogadhatóságáról döntünk. Azaz tehát ebben a kérdésben az ombudsmannak is hallatnia kellene a szavát, de ezt a vitát még le kell folytatnunk a új jogintézményként bevezetett polgári kezdeményezés kapcsán. Még egyszer mondom, fontosnak tartom, hogy az ombudsman elmondhassa a véleményét, hogy egy polgári kezdeményezés befogadható-e vagy sem. Ugyanakkor a saját szakbizottságunk szerepét is figyelembe kell venni. Miért ne legyen, kérdem én, a petíciós bizottság az, amelyik dönt a polgári kezdeményezések befogadhatóságáról? Úgy gondolom tehát, hogy konkrét és világos véleményt még ne alkossunk erről a kérdésről, mielőtt még a polgári kezdeményezésre szabály, vonatkozó szabályokat véglegesen ki nem alakítottuk. Utolsó észrevételem a hosszú eljárások után felmerülő pénzügyi kompenzáció kérdésére vonatkozik tisztes célkitűzés ez, hogyha egy állampolgár hosszan várakozik, akkor valamilyen fajta pénzügyi kompenzációt kapjon, de ugyanakkor nem lehet a kérdést külön választani a pénzügyi szabályozástól. Köszönöm. Bolsonaro. Grazie, onorevole president. Köszönöm, elnök asszony. Naša bolgaszka kollega nényét eh, raport. Köszönöm szépen, elnök asszony. Ez egy kitűnő jelentés Angolul folytatom a mondandómat, és a jelentés tartalmához is hozzá szeretnék szólni. Úgy gondolom, hogy az európai ombudsman szerepe és jogköréről szereplő véleményt üdvözölhetjük, és hangsúlyozni szeretném, hogy nagyon fontos, hogy az európai ombudsman munkáját jobban megismertessük a tagállamokban is. Hiszen a tagállami ombudsmanok, vagy ombudsnők, és a európai ombudsman munkáját láthatóvá kell tenni. Buzutil kollégával pedig abban értek egyet, hogy az európai polgári kezdeményezések befogadhatóságáról Érdekes lehet meghallgatni az ombudsman véleményét, de egyelőre még nem tudjuk, hogy fog kinézni pontosan az európai polgári kezdeményezés szabályozása. Túl korai még ennek a jövőjéről gondolkodni, de nagyon fontos, hogy a PETI és az AFKO szakbizottság, majd az Európai Parlament, végezetül pedig a háromoldalú tárgyalás során a bizottság, a tanács és a parlament kidolgozza az európai polgári kezdeményezés szabályait, és ezután lehet körvonalazni, hogy milyen szerepet játszik majd az európai ombudsman. Üdvözlöm ezeket a kezdeményezéseket, és meg vagyok róla győződve, hogy a jelentés eh, egy nagyon fontos szerepet játszik majd a jövőben. Jan, eh, Csak nagyon rövid észrevételem van Egyetértek azzal, hogy a kiadások korlátozását, hogy kiadásokat korlátozni kell, és ez azzal magyarázható, hogy ez egy alapvető költségvetési szabály. De ugyanakkor nagyon jól értem, hogy ezt az igényt megfogalmazzuk. Buzutil kollega és mások is felvetették annak a lehetőségét, hogy az Európai Ombudsmant az európai polgári kezdeményezések befogadhatóságáról hallgassuk meg. Nos, ezt a kérdést a jelentésünk előkészítése során végzett vitákban gyakran megvitattuk, és őszintén szólva jobban örülnek neki, hogyha ezt nem előlegeznénk meg a vita eredményét, és ilyen módon a jelentést is. Ha már megelőlegezzük, akkor két dolgot szeretnék mondani. Egyrészt a ombudsman nagyon fontos szerepet kell, hogy játszon az európai polgári kezdeményezésben, hiszen a maladministration, tehát a rossz igazgatás eh, esetében, eh, a rossz közigazgatási eljárás esetében a polgár, az európai ombudsman játszik fontos szerepet. Ám hogyha ő maga döntene a befogadhatóságról, akkor megtámadhatóvá tenni magát, hiszen a döntés ellen az Európai Bíróság ellen keresetet lehet indítani, és egy meghallgatásunk során az Európai eh, Ombudsman egyértelműen elutasította ezt a jogkört, jelesült tehát azt, hogy eh, ő maga is a befogadhatóság kérdéséhez hozzászóljon. Jó, Nedel Csaba kollégának szeretnék köszönetet mondani. Később igen, majd átadom önnek a szót. Szeretném hangsúlyozni, hogy teljes mértékben egyetértek azokkal a kiemelt pontokkal, amit beillesztett a jelentésébe, vagyis, hogy erősíteni kell az együttműködést a mi szakbizottságunkkal, már csak azért is, mert a mi szakbizottságunk az Európai Ombudsman által kezdett kezdeményezések esetében támogató feladatok kell, hogy eljárni. Egyébként hasonló módon osztom azt is, amit elmondott az Európai Ombudsmani Hálózatról. Ez egy rendkívül fontos szervezet, meg kell, hogy erősítsük. És úgy gondolom, hogy erről majd részletesen kell, hogy eszmecserét folytassunk, hiszen nem csak a kapcsolat hiányzik, de hát sokszor a nemzeti ombudsman nem ad választ az európai ombudsmannak, hanem az egyes tagállamok közötti kapcsolat sem működik. Lehet, hogy valamit kéne tennünk azért, hogy megpróbáljuk strukturálni valójában ezt a hálózatot, és pontosítsuk a működését. Végül egyetértek az kollégákkal, akik hozzászóltak a témához, vagyis ebbe a jelentésbe is ma, hogy bevegyük ezt a kérdést, méghozzá az állampolgári kezdeményezés témáját bevegyük ebbe a jelentésbe, az nagyon fontos, hiszen ezzel is már jelezzük, hogy szakbizottságként mi is szerepet akarunk játszani ebben a folyamatban, de az Európai Ombudsmannak is fontos szerepe lesz ebben a témában. Nedelcseva kollégának átadnám a szót, hogy a végső megjegyzéseit megtegye. Köszönöm szépen, elnök asszony! Igazán örömteli, hogyha az ember jó vitát folytat le, pozitív kritikát kap, ötletekkel gazdagítják a munkáját. Persze számítottam arra, hogy egy két ponthoz lesznek észrevételeik. Köszönöm szépen! Köszönöm a költségvetési eljárásról mondatokat, és köszönöm a bizottsági észrevételeit. Számítok az önök támogatására, és természetesen remélem, hogy felmutatják majd, hogy mi a leghelyesebb járható út. Ami a polgári kezdeményezés ügyét illeti, Simon Buzutillal és a többi kollégával egyetértek, hiszen valóban jobb volna óvatosan eljárni, nem végleges érvényel megfogalmazni kijelentéseket, de ugyanakkor az Európai Ombudsman tapasztalatát és a PETI szakbizottság, tehát saját szakbizottságunk tapasztalatát a panaszok, az administratív eljárások, illetve a polgári kezdeményezés benyújtása során kamatoztatni szerettem volna javaslatommal. Nem akarom persze megelőlegezni a vitát, de köszönöm, hogy emlékeztettek a betűk szellemére is, és már várom az önök módosító indítványait. Köszönöm szépen. Még egyszer szeretnék köszönetet mondani Nedelcseva kollégának. Módosítók benyújtásnak a határideje szeptember 6-a szavazás a jelentésről a következő szakbizottsági ülésen szeptember 29-én vagy 30-án. A következő ülés azt hiszem, hogy azért biztosítani kellene, hogy még a módosítókról vitázhassunk is. A napi rend eh, kapcsolatban, ahogy már mondtam, a biztos úr eljön hozzánk, ezért módosítani fogjuk a napi rendet. A koordinátorok egyetértésével a napirend módosítása során próbálunk majd időt szorítani a módosítók megvitatására is, hogyha sikerül ezt elérnünk. Úgyhogy ezt a jelentést, egyébként már más jelentésről is szavazást terveztünk a következő ülésre, úgyhogy mindenképpen próbálunk majd időt szorítani a benyújtott módosítók megtárgyalására. Következő pont, Európai Ombudsman jelentése az Európai Bíros Bizottsághoz intézett tervezetet követően készített külön jelentésről. 676 per 2005-ös panaszról van szó. És át is adom a szót Paliadeli előadónak. Eh, eh, Köszönöm szépen, elnök asszony. Egy kicsit zavarban vagyok mert nagyon kevés az idő, nagyon rövid idő alatt kellett, hogy elkészítsek egy jelentést egy nagyon különleges témáról, hiszen az Európai Ombudsman nyújtott be egy panaszt azért, hogy az Európai Parlament foglalkozzon egy esettel, és hogy a bizottság bizonyítsa, hogy foglalkozik egy konkrét témával. Olyan témáról van szó, ahol egyetemen látszik a rossz adminisztráció az európai intézmények részéről, vagy egy konkrét európai intézmény részéről. Még egyszer mondanám, hogy nagyon kevés időm volt. Kriton Arsenis képviselő tett fel egy kérdést. Ez egy olyan témára vonatkozott, amivel az Európai Ombudsman foglalkozik. Meg kell, hogy mondjam, hogy nagyon nehéz volt elkészítenem ezt a jelentést, mert nagyon sok részletkérdést kellett megvizsgálnom, nagyon sok jogi részletet kellett megnéznem. 2007 márciusban egy nem kormány szervezet az Európai Bizottságtól azt kérte, hogy lehessen hozzáférése olyan dokumentumokhoz, amelyek egy vitás ügyre vonatkoztak, a szociális partnerekkel kapcsolatos téma volt ez, személyautók környezetszennyezésé volt a konkrét téma. A bizottság lehetővé tette, hogy 15 dokumentumhoz hozzáférjenek, viszont Három dokumentumhoz nem biztosította a hozzáférést. Itt a, por, egy, a Porsche-re vonatkozott ez, tehát a német autógyártó és a kérdéses nem kormány szervezet az ombudsmanhoz fordult. 2008-ban az Európai Ombudsman ezt a három dokumentumot ellenőrizte, és arra a következtetésre jutott, hogy az Európai Bizottság nem jogosan tiltotta meg a hozzáférést ezekhez a dokumentumokhoz. Egy hónappal később, 2008-ban az, még az ombudsman készített egy jelentést, és kérte az összes dokumentumhoz való hozzáférést, és Az Európai Unió alapszerződésének 228-as cikke alapján az bizottságnak két hónapon belül kellett volna reagálnia, elnézést, három hónap alatt kellett volna reagálnia az ombudsman kérésére. Három hónap elteltével, 2009. január végén a bizottság határidő módosítást kért, lejárt a három hónap, és így február, március, áprilisban, tehát 2009-ben vagyunk már, 2009. május 29-én és június 29-én, vagyis már 9 hónap telt el a folyamat beindítását követően további határidőmódosítást kért a bizottság. Mivel az ombudsman nem kapott választ még 2009. július elején sem, ezért egy levelet küldött az Európai Bizottságnak, és tájékoztatást kért hogy mi a probléma ezzel a témával kapcsolatban a bizottságnál. A bizottság azt írta, hogy nem tudták még elvégezni a dokumentumok ellenőrzését, olyan dokumentumokat ról volt tehát szó, amelyeket a nem szervezet kiadásra kért. Mert szeptember 30-án az bizottság tájékoztatta az Európai Ombudsmant a döntéséről, hogy részlegesen biztosítani fogja a tíz dokumentumhoz a hozzáférést. Október végén, tehát egy hónap elteltével megint a bizottság tájékoztatta az ombudsmant arról, hogy a döntés fordítását, vagyis a, a Porsche témájában a dokumentumhoz való hozzáférésre vonatkozó dokumentum, illetve a döntés fordítását már megrendelték. A bizottság bejelenti, hogy fordítás alatt vannak a dokumentumok. Novemberben nem, az ombudsman újra lekérte ezt a határozatot. November elején még mindig nem volt lefordítva ez a határozat, és a Porsche nem kapta meg. 2009. november végén az új bizottság úgy döntött, hogy közzé teszi részben ezt a levelet, vagy ezeket a leveleket, illetve az teljes levelezést, amit a Porsche-vel lefolytatott 2010. február 24-én az Európai Ombudsman eh, még mindig nem eh, kapott teljes tájékoztatást. Ezért készítette el a jelentését, amiről ma eszmecserét kell, hogy folytassunk. És e- erről kellett nekem jelentést készítenem. 2010 márciusban 2010 márciusában az új bizottság lehetővé tette a levelekhez való hozzáférést. 2010 március végén Arsenis uh, úr kérd, írásos kérdéssel ért az Európai Bizottságnál, és az közlemények átláthatóságára hivatkozva, illetve a német autógyára lefolytatott levelezés közzétételre vonatkozóan rákérdezett az átláthatóság témájára. Egyébként a német sajtóban meg is jelent az, hogy az Európai Bizottság nem adja meg a lehetőséget hogy a, ahhoz, hogy a nem szervezet hozzáférjen ezekhez a levelekhez. Ezért Április 28-án a bizottság válaszolt, és ez a válasz az abszolút elfogadhatatlan. Nagyon zavarban voltam, hiszen 18 szóból állt ez a válasz. Egyébként a szakbizottságunk egy korábbi ülésén is beszéltem már erről. A, gyakorlatilag egy üres válaszról van szó. A bizottság egy újabb kérdéssel áll elő, egy másik képviselő részéről, aminek persze semmi köze a mi kérdésünkhöz. A helyzet nagyon, nagyon furcsa. Április végén már kineveztek engem előadónak a szakbizottság részéről, ezt viszont a, az új Európai Bizottság nem tudta, és ezért adott ilyen rövid választ. Június 18-án a bizottság egy második levelet küldött nekem, ez a válasz már nagyon hosszú volt, részletes dokumentumról volt szó, és ezt a hosszú levelet nem tudom másnak tulajdonítani, mint annak a ténynek, hogy megtudták, hogy előadó vagyok az ombudsmani kérdés témájában. Ebben a nagyon hosszú válaszban arról tájékoztatnak, hogy a bizottság azzal, hogy három hónapon belül nem adott választ az ombudsmannak, nem sértette meg az Európai Uniós Alapszerződés 228-as cikkét, és most föl is olvasom ezt a részt, amivel ezt indokolják hogy szó szerint meghallhassák, hogy milyen választ írt nekem a bizottság. Mivel a kommunikáció folyamatos volt a Porsével, és mivel a Porsche beleegyezése előtt még nem volt erre lehetőség, hogyha a bizottság a Porsche beleegyezése előtt válaszolt volna, akkor lehet, hogy a Porsche bíróság elé citálja őket. És itt egy rendelet cikkre hivatkoznak, ami arra vonatkozik, hogy milyen módon kell védeni a Porsche kereskedelmi érdekeit. Az a szöveg, amit a kérdésemre válaszként elküldtek, ebben olyan elemek vannak, amelyek nem felelnek meg a bizottság kötelezettségeinek az egyéb intézmények szemben. A 2028-as cikk alapján a bizottságnak válasznia, válaszolnia kell három hónapon belül az ombudsmannak, akkor is, hogyha ez nem egy végleges válasz. A bizottság kötelessége, hogy előírja, előírjon a Porsche-nek egy határidőt, azért, hogy a Porsche a, a vállalásait teljesítse. Ezt az 1049-es rendelet tartalmazza. A bizottsága nekem elküldött szövegben gyakorlatilag azt mondja ki, hogy nem is volt tudatában annak, hogy milyen kötelezettségekkel rendelkezik az Európai Ombudsmannal szemben, illetve a többi európai intézménnyel szemben. Én viszont úgy gondolom, hogy eh, ahogy kezelték ezt a kérdést, ez túlmutat az intézmények közötti kapcsolaton, és eh, az európai ombudsman intézményét sérti, sőt az Európai Parlamentet is sérti. Azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy ezen a, ebben a, tehát ezzel a jelentéssel azt kérjük az Európai Bizottságtól, hogy ismerjék el, hogy a túlzott és nem indokolt késedelmes válaszadása az Európai Ombudsman számára sérti az kötelezettségét a Diamanduro úrral tartandó jó kapcsolat tekintetében. Azt várjuk, hogy az Európai Bizottság bizonyítsa a jó szándékát, és megfelelő kapcsolatot tartson az Európai Bizottsággal. Véleményünk szerint az Európai Parlamentnek megvan a lehetősége arra, hogy ezt a véleményt kiadja, és ebben a véleményben bejelentse azt, hogy ha a bizottság nem teljesíti a kötelezettségeit, és továbbra sem működik együtt az Európai Ombudsmannal, akkor az Európai Parlament szankciókat írhat elő. Akár pénzügyi szankciót is, például költségvetési tartalék elkülönítését. A jelentésnek a célja egyetlen dolog, méghozzá az, hogy védjük meg az európai intézmények presztízsét, és védjük az európai intézmények vállalásait az európai állampolgárokkal szemben. Az Európai Bizottságnak nagyon fontos a szerepe ebben a témában, és az európai intézmények között, illetve az európai intézmények és az állampolgárok közötti kapcsolatot nem sérthetik meg. Teljesítenie kell az Európai Bizottságnak a saját kötelezettségeit, tiszteletben kell tartsa az Európai Parlament képviselőit. Most arra a lakonikus válaszra gondolok, amit az első kérdésemre válaszként elküldtek. De hasonló módon tiszteletben kell, hogy tartsák az Európai Ombudsmant is. Az Európai Ombudsman válasza az utolsó lehetőség arra, hogy az európai intézmények szerepét tiszteletben tartják. 1995-ben fordult elő utoljára hasonló eset. Az Európai Ombudsman panaszal élt rossz kezelés vagy rossz ügyintézés miatt. Reméljük, hogy remélem, hogy más kolléga nem fog olyan nehéz helyzetbe kerülni, mint amilyenben én voltam ennek a jelentésnek a készítése során. Köszönöm Pagliadeli kollégának a beszámolót, és Klán képviselője a szó. Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, szeretném megköszönni a bizottságnak, hogy megadja a föld barátainak a lehetőséget, hogy szóljon. Szeretném hozzáfűzni ahhoz, amit Pagliadella képviselő mondott, hogy az ombudsman számos új esetet is regisztrált, melyek során a bizottság megtagadta azt, hogy civil szervezetek dokumentumokhoz jussanak. Az egyik esetben néhány NGO bíróság elé is citálta a bizottságot emiatt. De most térjünk vissza erre a konkrét esetre. Az ombudsman 2008. október 27-én úgy döntött, hogy a bizottságnak nem volt igaza, hogy megtagadta a hozzáférést a Porsche levelekhez. Az ombudsman eh, ezen kívül azt ajánlotta, hogy a bizottság tegye lehetővé a betekintést a Porsche levelekbe azóta, és több mint 20 hónap telt el, a bizottság nem eh, tette meg azt, amit az ombudsman ajánlott. Az időt halasztotta, és így eh, megsértette azt a kötelezettségét is, hogy jó hiszeműen együttműködjön az ombudsmannal. A bizottság eh, teljes mértékben a Porsche érdekeit képviselte, amely ellentmondott a közérdeknek. Szeretnék most néhány konkrét adatot is mondani arról, hogy mi is történt. Kilenc hónapon keresztül a bizottság nem reagált az ombudsman ajánlásaira. Csupán 2009. júliusában írtak az ombudsmannak, hogy hajlandók a Porsénak írni, hogy részben legyenek publikusak a levelek további hat hónapig tartott, 2010. január 11-ig, amíg eh, a bizottság informálta a Porsét, hogy részben publikussá teszi a leveleket. Tehát nagyon sok idő telt el azóta. Ezután a Porsénak eh, tíz napja lett volna, hogy elutasítsa, vagy pedig, hogy eh, keresetet nyújtson be a bizottság ellen. Több mint 8 hét telt el, és a Porsche nem reagált a bizottság megkeresésére, de a bizottság nem tett semmit, pedig a 10 nap határidő már régóta eltelt. A bizottság pedig nem adta át nekünk a dokumentumokat. Az ombudsman a parlamentnek petíciót nyújtott be, és média esemény lett a hírből. 2010 márciusában ekkor a Porsche is és a bizottság is reagáltak és a levelek részét publikussá tették. Azonban jelentős része nem. A föld barátai azt az álláspontot képviselték, hogy a bizottság ne tartsa vissza tovább az adatokat, és hogy a leveleket teljes tartalmukban közöljék velünk. Múlt héten az ombudsman azt következtette, hogy a bizottságnak nincsen igaza abban, hogy a Porsche leveleket visszatartja, vagy csak részben teszi hozzáférhetővé. A bizottság nem is mondott semmilyen érvet, hogy miért cselekedett így. Az ombudsman múlt héten közölte, hogy rossz kormányzást folytat a bizottság. Demokratikus szempontból a legfontosabb kérdés az, hogy a bizottság a közérdeket miért nem tartja fontosnak, és miért képviseli köröm szakadtáig, szinte nevetséges szintig egy vállalat érdekeit. A bizottság magatartása a média érdeklődését is felkeltette, és a médiából pedig úgy tűnt, hogy a bizottságnak rejtegetni valója van mert nem teszi hozzáférhetővé a Porsche leveleket. Úgy gondoljuk, hogy ez a konkrét eset eh, is azt mutatja, hogy eh, az Európai Parlament eh, határozott fellépésére van szükség, hogy a közérdek és ne a Porsche féle vállalatok érdeke legyen prioritás. Reméljük a parlament eh, kijelenti, hogy a bizottság nem a köz érdekében cselekedett. Köszönöm figyelmüket. Köszönöm. Mark Mice képviselő, illetve a bizottság képviselője a szó. Euh, merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. A bizottság elismeri, hogy sokáig tartott az eset. Azonban szeretném kihangsúlyozni, hogy olyan esetről van szó, és ezt az előadó is elmondta, hogy különleges. És nem jellemző az ombudsman és a bizottság közötti viszonyra. Nagyon komolyan vesszük az Európai Ombudsman munkáját, és az ombudsman is utalt többször arra, hogy nagyon jók a bizottsághoz fűződő kapcsolatai. Még akkor is, hogyha arról van szó, hogy mi legyen az információ áramlat sorsa, akkor is megalapíthatjuk, hogy általában gyorsabban zajlanak az ügyek. Miért tartott ez a dolog olyan sokáig? Azért, mert a bizottság szerette volna a Porsche hozzájárulását is, mielőtt közé teszi a leveleket, és nem akartuk, hogy vitás helyzet alakuljon ki. Az 1000 49-es rendelet értelmében, amely a dokumentumok hozzáférhetőségéről szól. A bizottság feladata az, hogy egyensúlyt hozzon létre a közérdek és a vállalat érdeke között. A Porsche ellenezte a három levél közétételét, kereskedelmi érdekekre hivatkozott. A bizottság pedig megtagadta a hozzáférést, azt követelték, hogy hozzáférhetővé legyen, tegyék az anyagokat, ezután a Porsche és a bizottság ismét konzultált egymással. A bizottság eh, tudja, hogy nagyon sokáig tartott a konzultáció, a Porsche húzta az időt, az éppen bemutatták a kronológiát, nem teljesen korrekt. A bizottság nem várt hat hónapig, nagyon gyorsan a Porséhez fordultunk. Ahogy beérkezett az ombudsman ajánlása, mi reagáltunk. A Porsche reagált nagyon lassan. Az igaz, hogy az ombudsman úgy döntött, hogy nem törődik a Porsche hallgatásával, előkészítettünk egy dokumentumot, és informáltuk a Porsét, hogy mi ezeket az anyagokat hozzáférhetővé tesszük. A Porsének tíz napja lett volna, hogy akár bírósághoz is forduljon. De a bizottság még egy kísérletet tett a párbeszédre, hogy elkerülje a vitát. Tehát valószínűleg még tovább tartott volna a dokumentumok közzététele. Tehát eh, a hivatalos írásban informáltuk a Porsét, és pedig februárban. A Porsche március 5-én reagált, és elfogadta az anyagok közzétételét. A ombudsman külön jelentése és a bíróság levele egy kicsit fette egymást időben. Elismerjük, hogy túlságosan sokáig tartott az eset, de egyedi eset és nem fog még egyszer megismétlődni. A bizottság időközben intézkedéseket tett, hogy hogyan gyorsítsa a munkát, hogyha a jövőben hasonló késlekedésekre kerül sor. A probléma az volt, hogy a bizottság megpróbálta a Porsche hozzájárulását is beszerezni. Tehát nem a bizottságon belüli lassúság okozta ezt az esetet, hanem az, hogy nem válaszolt a Porsche. Az előadó írásbeli kérdésére pedig a következőt mondanám. Helyén való az, hogy az első válasz az volt, hogy a parlament megkérdezésére utaltak, ez azonban nem volt azonos az előadó kérésével. Tehát itt tényleg adminisztrációs hiba történt. A feltett kérdést rosszul fordították görögből angolra. Azok, akik eh, petícióval foglalkoztak, azt hitték, hogy egy korábbi esetről volt szó, de aztán elkészült a korrekt fordítás, és ezután volt még egy válasz, amely az összes szempontot figyelembe vette, amelyre utaltak a parlamenti képviselők az írásos anyagban. Igazolhatom, hogy a bizottság megfelelő intézkedéseket tett. Most megköszönöm figyelmüket. Köszönöm. Megnyitom a vitát. Öfner kollégája szó. Tisztelt kolléganők és kollégák, nem titkolom, hogy elviselhetetlenek tartom ezt az ügyet. Hiszen nem szabad elfogadnunk, hogy ilyesmi előforduljon. Vannak szabályok, vannak törvények, vannak irányelvek és vannak rendeletek. És nem azért vannak, hogy ezeket a bizottság megsértse. Az emberek, a polgárok érdekét szolgálják a joganyagok. Tehát minek hozunk rendeleteket, irányelveket, megállapodásokat, hogyha amikor be kell tartani őket, akkor nem tartják be ezeket. Itt egy nagyon érzékeny esetről van szó. Van egy német biztos, elnézést, hogy németként ezt így mondom, de el kell mondanom, van egy német biztos, van egy német vállalat, és a klímavédelméről van szó, tehát az európai polgárokról. És egy vállalat megpróbálja befolyásolni a bizottságot, hogy a széndiokszid kibocsátás mértékét ne csökkentse. A többi vállalat anyaga mind hozzáférhető. Ennek a vállalatnak nem hozzáférhető az anyaga. Az ombudsman azt mondja, hogy a bizottság itt rosszul döntött, hiszen publikussá kell tenni az anyagokat, és mégsem történt semmi. Tehát, hogy most a bizottság azt mondja, hogy itt fordítási hibák voltak, hogy ilyen kifogásokat keressen ebben az esetben a vélemény szerint elfogadhatatlan. Hiszen olyan sok levelezés volt jobbra-balra, olyan sokat foglalkozott az ombudsman az ügyjel, a parlament az ügyjel, a bizottságunk az ügyjel, hogy elfogadhatatlan, ahogy a bizottság reagál. És most a bizottság válaszára szeretnék még utalni tiszteletre méltó az, hogy a bizottság bevallja, hogy nem minden volt tökéletes, de hogy azt mondja, hogy ez az ügy nem reprezentatív, és hogy kivétel a bizottság és az ombudsman együttműködésben, ez egyszerűen nem igaz. Hiszen itt a P preambulum bekezdésből idéznék, itt az szerepel, hogy a panaszok után a 22, a panaszok beérkezése után a 22 panaszból csak négy esetében tartotta be a határidőket. Miért vannak ilyen határidők? Azért, hogy a polgárok érdekeit védjük. És a vállalatnak is kötelessége betartani ezeket a határidőket. A vállalat nem válaszol, nem tartja be a határidőket, nyújtja az ügyet, és indokot nem is nevez meg. Tehát, hogyha igazából csak arról megy az egész levelezés, hogy hosszabbítsák meg egyre tovább a határidőket, akkor minek a határidő? Elviselhetetlennek tartom ezt az ügyet, és a, a mértéke is hihetetlen. Tehát, hogy a dokumentumokhoz való hozzáférést megtagadják, az nem egyedi eset. Mindig vannak ilyen esetek, hogy a szerződéses kötelezettségét megsérti a bizottság. Gratulálok Pályadeli asszonynak a kiváló jelentésért, hiszen nagyon pontos, nagyon objektív módon adta itt a bizottságban elő az anyagot. Teljes mértékben támogatjuk a jelentését. Most pedig azon kollégákhoz is fordulnék, akik az I preambulum bekezdésben azt állítják, hogy az ombudsman vizsgálatai alapján arra az eredményre jutott, hogy a bizottság eh, jogtalanul tagadta meg a dokumentumokhoz való hozzáférést. Az N preambulum bekezdésben pedig azt olvashatjuk, hogy 15 eh, hónapig eh, nem működött lojálisan együtt az ombudsmannal, ezzel megsértette kötelezettségét. Végezetül pedig az ombudsman egy további esetben is megállapította, hogy a bizottság megsértette a határidőket. Tehát itt a tenerifai ipari kikötőről is szó van, és reméljük, hogy az, hogy 22 esetből csak 4 esetben tartja be a bizottság a határidőt, tehát ezt sokkal szigorúbban kell majd kezelnünk. És a parlamentek is meg kell mutatnia fogait, ezért pedig köszönöm azokat a megjegyzései, amelyek a szankciós lehetőségekről szólnak, hiszen itt parlamentként már nem fog nélküli tigris vagyunk, hanem az ilyen esetekben szankciós lehetőségeink is legyenek. Köszönöm, Hafner kolléga. Mielőtt Buszináró kollégának átadom a szót, azt szeretném kérni, hogy kicsit rövidebben szólaljanak fel, mert még nagyon sok témát kell, hogy megvizsgáljunk, és már majdnem fél tizenkettő van. Köszönöm, elnök asszony. first remark. Lenne egy első megjegyzésem. Nem elméletekről, absztrakt tényekről vitázunk, hanem arról, hogy az európai szerződést megsértették, az európai szabályokat megsértették, pedig az Európai Bizottság is kötelezettséget vállalt ezen szabályok betartására. Második megjegyzésem, a Porsche nem része az európai szerződésnek, ha jól tudom. Lehet, hogy nem tudom jól. De a Porsche nem szerepel az európai szerződésben. Ebből a két megjegyzésből azt várnám el, hogy az Európai Bizottság idejön, mint Kafka és Ionescu stílusában, mert amit itt a bizottság előad, az abszurd irodalom. Harmadik megjegyzésem. Ebben az esetben elfogadhatjuk, hogy egy multinacionális vállalat ilyen nagy befolyást gyakorol az Európai Bizottságra, hogy a bizottság a szerződést is inkább megsérti? és terheli az ombudsmanhoz fűződő viszonyát? Ez egy alapvető válasz, hiszen itt most nem csak erről, az egyedi esetről van szó, hanem számos egyéb esetről. És itt megemlíthetnénk azt is, hogy látjuk, hogy milyen kockázatok vannak például akkor, hogyha a mélytengerekben olajat fúrnak. És akkor mi van? Reméljük, hogy ilyen esetek nem lesznek, és lesznek, a bizottság nem úgy reagál, mint a Porsche esetében. Az európai ombudsman, tehát az európai ombudsman és a bizottság kapcsolata korrekt kell, hogy legyen. Amennyiben egy európai polgár hozzá akar férni ezekhez az adatokhoz, akkor elvárhatja a bizottságtól, hogy átlátható módon dolgozik. És olyan választ kapunk, hogy rossz volt egy fordítás. Tehát nem a, nem a magáncég hibás, hanem az Európai Bizottság, hogy rosszul fordítottak ott valamit. Hogyan fogadhatjuk el azt, hogy a Peti Bizottság kinevez egy előadót, és az előadó jelentését rosszul fordítják le, és akkor ide jön a bizottság, és azt mondja, hogy jaj, hát rossz volt a fordítás, megint megtettem, mint Britney Spears az I Did It Again dalban. Tehát valaki felelős a bizottságban ezért? Felelős valaki a bizottságban azért, hogy rendre megsértik évek óta az európai szabályokat, és hogy nincsen átláthatóság a bizottságban? Van egy nevünk legalább? Tehát ez már megint a zenébe visz át, mint az abba, hogy give me a name, adj egy nevet. De kérek egy nevet. És ez itt nagyon rossz adminisztráció. Tehát rossz adminisztráció. Adjanak egy nevet nekünk, amelyet esetleg bíróságra is lehet küldeni. Ne csak elméleti feltevésekkel jöjjenek. Tehát a, mikor a bizottság a SWIT esetben a parlamentet akarta bíróság elé vinni, azért, mert az állampolgárok érdekeit védtük. A Lisszaboni szerződés értelmében az Európai Parlamentnek van egy bizonyos szerepe. Mi nem csak megfigyelők vagyunk itt, itt nem, nem, nem az a feladatunk, hogy távolról figyeljük az Európai Bizottságot, és most elnézést kérnék, hogyha esetleg túl bellikózus voltam. Busztináró kolléga, gratulálok a zenei ismereteihez. Jár kollégája szó. Szóval. Perfetto il suo intervento. Tökéletes volt a felszólalása. Ja, gut, vielen Dank, Frau Vorsitzende. Köszönöm, elnök asszony. Úgy gondolom, hogy hálásnak kell lennünk az előadónak, hogy ilyen világosan fejezte ki magát, tehát nem elfogadható a bizottság viselkedése, és nem egyedi esetről van szó. Átláthatóságról van szó, az információkhoz való hozzáférésről van szó. Azt is elmondhatnánk, amit még nem értek. Mit ért el a bizottság? Azáltal, hogy megtagadta a dokumentumokhoz való hozzáférést. Hiszen itt a közérdeket sértette. A jelentés eléggé heves vérmérsékletű. De nem tudom, hogy eléggé egyértelmű-e, a jelentés eléggé konzekvens, következetes, hogy a bizottság erre megfelelően reagáljon. A Porsche egy német vállalat, és hogyha egy német vállalat kap egy hivatalos dokumentumot, akkor teljesen normális az, hogy négy héten belül válaszoljanak. Ez így szokványos. Tehát természetesen, hogyha nem küldenek válaszadási határidőt, akkor taktikáznak. De szeretném, hogyha ez a jelentés tényleg elérne valamit. A parlamentet már bekapcsoltuk az ügybe, a parlament elnökét is be kell kapcsolni az ügybe, és szaván fogjuk a bizottságot, reméljük, hogy tényleg egyedi eset marad, de hallottunk már példákat, hogy nem egyedi eset ez. A bizottság még mindig problémái vannak, az átláthatóság tekintetében húzzák az időt, de hogyha vannak törvények, van ügyrend, akkor az be kell tartani. Van egy naív kérdésem. Mit kell tennünk, hogy a jelentés tényleg elérjen valamit? Különben állandóan itt dühöngünk, kulturális ismereteinket gazdagítjuk, de nem tudom, hogy elérünk-e valamit. Akkor a végső válaszadásra adom meg a lehetőséget. Köszönöm, elnök asszony. Bacescu, azt hittem, hogy még Bacescu képviselő is hozzászól. Elnézést, nem jelezték nekem. So, I can talk now? Yes, yes. Okay, thank you. <laughs> First of all, I want to congratulate Mrs. Pagliadeli for... Pagliadeli kollégának szeretnék javasolni a jelentés elkészítéséhez. A néppárti árnyék előadóként meg kell, hogy mondjam, hogy a frakciók között nincs jelentős véleménykülönbség, és egyetértünk avval, hogy nagyon fontos ez az eset, és egyetértünk a jelentés tervezett megállapításaival. Az ombudsman jelentést készített, mivel az Európai Bizottsággal nem megfelelő az együttműködés ebben a témában. Egy nem kormány szervezet hozzáférés kért a 1049-es rendelet alapján 2007-től kezdődően, és csak 2007. szeptemberében adott hozzáférést a bizottság, és akkor is csak 15 levélhez. A német autogyár Porsche által írt három levélhez nem biztosította a hozzáférést, mert úgy gondolta, hogy ez a gyártó kereskedelmi érdekeit sérti. 2008. október 27-én az ombudsman megírta a bizottságnak, hogy nem jogos az, hogy megtiltották az, annak a három levélnek a közétételét, de a bizottság ezt nem fogadta el. A határidő halasztásához sem adtak megfelelő indoklást. hiszen a késedelmet azzal indokolták, hogy még mindig a Porsével folytatják az egyeztetést. Az ombudsman másolatot kért az értesítésről 2009. novemberében. Tegnap előtt Mrs. Nagyácsava és Mrs. Gruni kollégákkal az ombudsmannal egyeztettünk. Diamandurosz úr megerősíti, hogy még mindig nem kapott másolatot arról az értesítésről, amit a bizottság küldött a Porsének. Véleményem szerint ez elfogadhatatlan. Azt is megállapítottuk, hogy semmilyen jogi kötelezettsége nem volt az Európai Bizottságnak arra vonatkozóan, hogy a harmadik fele egyeztessen az 1049-es rendelet alapján. A bizottság saját szabályai alapján döntött úgy, hogy fölveszi a kapcsolatot a Porsével. Nem tudjuk elfogadni a bizottság részéről ezt a hozzáállást, és a határidőket nekik is be kell, hogy tartaniuk. Végül annyit szeretnék mondani, hogy 15 hónapba telt az, hogy a bizottság a levelekhez hozzáférés biztosítson, és az értesítésről még mindig nem küldte el a másolatot az ombudsmannak. Ez azt jelenti, hogy az Európai Bizottság nem teljesítette az Európai Ombudsmannal való együttműködési kötelezettségét. Ez egyértelműen rossz igazgatásra példa. Őszintén és jó hiszeműen kell, hogy együttműködjön az Európai Bizottság az Európai Ombudsmannal. Köszönöm. Grazie collega Bassescu, di nuovo la parola al collega Paliadeli. Köszönöm, és akkor megadom az előadónak a szót. Yes. I did not discuss, uh, nem vitattam meg. Added some more information concerning the, the... Nem vitattam meg ezt a kérdést, hiszen a panasz több információt tartalmazott. És csak az ügy taglalása során a bizottságra koncentráltam, és így ezt fenn is tartom, hogy válaszoljak Jár úrnak. Javaslom, hogy a jelentés végleges megfogalmazása az legyen, hogy kérjük meg az Európai Bizottságot, hogy ismerje el, hogy az ilyen késedelmek megengedhetetlenek, és nem kerülnek megismétlésre. És itt most magunk között vagyunk, éppen ezért talán ezt kérhetem meg, és néhány szó, szót intéznek a bizottság képviselőjéhez. Az elnézést hallottuk, de a tisztában vagyok az ön zavarával, tudom, hogy nem ön felel mindezért, ami történt, de a dolog lényegéhez nem fűzött hozzá semmit. Úgy hiszem, hogy a bizottság nem csak az Európai Parlamentet szégyenítette meg, illetve az Európai Ombudsman intézményét szégyenítette meg, hanem maga magát is megszégyenítette. Hogyha a bizottság nem kérhet egy magáncégtől egy határidőt, hogy egy nagyon fontos kérdésre választ adjon, hogyha a bizottság ezt nem tudja betartatni egy magáncéggel, akkor a bizottság maga kerül szégyenbe. Köszönöm szépen támogató hozzászólásukat, és remélem, hogy egy olyan állásfoglalás sikerül elfogadnunk, amelyel erőt tudunk mutatni. grande successo, il primo applauso. Nagy siker, ma először hallok tapsot ebben a teremben. Ez egy nagyon érzékeny kérdés, nagyon fontosnak tartjuk, és a következő bizottsági ülésen fogunk ezzel újra foglalkozni. Az első dokumentumhoz hasonlóan szeptember 6-áig kell a módosítókat benyújtani és még egyszer elmondanám, hogy valószínűleg időt tudunk biztosítani a módosítók tárgyalására is. Hát tovább lépünk a napirendben, ahogy mondtam, a tízes pont Hankis kolléga kérése alapján el lett halasztva. Úgyhogy ma ezzel nem foglalkozunk. Következik a 11-es pont, vélemény az Európai Uniós jog alkalmazásának nyomon követéséről. Én vagyok ebben a témában az előadó. Röviden elmondom a dokumentum tartalmát. A bizottság éves jelentéséről van szó, amiben az Európai Uniós jog alkalmazásáról tesz, készít összefoglalót. A mi bizottságunk kapja ezt meg, hogy jelentést készítsen róla. Ebben az évben egy kicsit másképp állt össze ez a jelentés. Szektor felosztással készítették el, és az egyes szektorokra vonatkozóan mellékleteket is adtak a jelentéshez. Ezzel véleményem szerint a bizottság azt bizonyítja, hogy a petíciós bizottság munkáját igazán nem veszik komolyan, hiszen olyan eseteket hoznak föl, mint az Equitable Life, ott Ebben a témában például fontos szerepünk van, viszont az Európai Bizottság részéről a jelentésben az látszik, hogy egyáltalán nem figyelnek oda erre a témára, és egyáltalán nem figyelnek oda a mi munkánkra. A jelentéshez van egy általános bevezető, ez nagyon rövid, de ennek is különös jelentése van, hiszen gyakorlatilag csak a jogsértési eljárás definícióját adja meg, és a petíciós bizottság szerepét a közösségi jog betartásának a általános felügyelete tekintetében. Ebben a bevezetőben a bizottság a jogsértési eljárásoknak nagy szerepet szán az európai jog megsértése esetén, és azt, állít, azt állapítja meg, hogy az eljárások jó, pozitívan folynak le, sikerült a határidőket lecsökkenteni, és hogy a jogsértési eljárásoknak mindig pozitív a hatása, mert, és ezt az is bizonyítja, hogy folyamatosan csökkennek ezek az esetek. A szakbizottság, petíció szakbizottságnak egészen rövid mondatokat szán a bizottság ebben a bevezető részben, és másodlagos szerepet. Ahogy a bizottság is mondja a dokumentumban, jogsértési eljárás nem okozza, vagy nem ösztönöz a petíciós bizottság. Ezért szinte szó szerint azt mondja ki az Európai Bizottság, hogy a petíciós bizottság sokszor olyan kérdésekkel foglalkozik, amikor nem, felelő, nem megfelelő az európai jog végrehajtása, és mivel a bizottság jól dolgozik, ezért ennek sosem következménye jogsértési eljárás. És a szakbizottsági munkát demokratikus szempontból pozitívan értékeli, azt mondja, hogy így folyamatosan lehet figyelemmel követni az európai jog betartását. Hogyha a petíciós szakbizottságnak nagyobb figyelmet szállna az Európai Bizottság, akkor úgy gondolom, ezt sokszor el is mondtuk, akkor megelőző funkciónk is lehetne hiszen azonnali beavatkozása lenne lehetőségünk az esetleges jogsértések esetén. A petíciós bizottság kivizsgáló eszközeivel és főleg figyelembe véve azt, hogy a nemzeti hatóságokat és a helyi hatóságokat meg tudja keresni közvetlenül, folyamatosan pozitív hatás eredményez, a formális kommunikációs idő csökken, én úgy gondolom, hogy ezek a funkciók figyelembe véve, hogy milyen széles körben történik ilyen kivizsgálás, nagyon hasznos lenne, hogyha valóban ki lehetne használni a lehetőségeinket, ez egy zárójeles megjegyzés volt. A Európai Bizottság nem igazán mutatkozik nyitottnak a szakbizottságunk felé, erről is részletesen beszéltünk már, tehát gyakorlatilag a jelentés is ezt erősíti meg. Természetesen módosítani lehet a véleménytervezetet. Én igazából azt kérem az Európai Bizottságtól, hogy vizsgálja felül ezt az általános pozícióját, ismerje el a mi szakbizottságunknak a szerepét, az uniós jog alkalmazásának nyomon követése tekintetében is, valamint a parlament és konkrétan a szakbizottság bevonása kerüljön a portál kialakítása során és a tájékoztató portál e előkészítésében is, amiről a bizottság jelzi, hogy ezt bekívánják indítani. Zárójelben megint megjegyezném, hogy már nagyon régóra beszélnek erről, de semmi konkrétum még nem történt. Egyébként pedig a petíció szakbizottságot be kellene, hogy vonja az egyes esetek konkrét kivizsgálásába, amikor párhuzamosan ezek az esetek petíciótárgyát is képviselik, tehát részben jogsértési eljárás tárgya, részben állampolgári petíciós kezdeményezésnek is a tárgya. Többet nem is akartam elmondani, ezzel kapcsolatban meghallgatom a javaslataikat és a kérdéseiket. Allora, diamo prima la parola al rappresentante della Commissione. A bizottság képviselőjének adom meg először a szót, Szoldlik úr. Thank you very much, uh, Mrs. Chairman. Uh... Köszönöm szépen, elnök asszony. Először is azt szeretném mondani, hogy a jelentés uh, célja az, hogy hasznos információval lássuk el a parlamentet, és örülünk, hogy uh, specifikusan uh, kitér a jelentés arra, hogy um, megfelelő információval látjuk el a petíciós bizottságot, és azt mondhatom, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy jogsértési ügyekben pontos információkat nyújtsunk. Jelenleg a következő éves jelentésünket fejezzük éppen be, de bizottsági kollégáimmal szorosan együttműködök annak érdekében, hogy a jövőben megkapják azt az információt, amelyet kérnek. Felvesszük önökkel a kapcsolatot, azért, hogy a weboldal fejlesztésben is együttműködhessünk önökkel. A bizottság és a parlament közötti új keret megállapodásra úgy tekintünk, mint amely jó keretet biztosít ahhoz, hogy időben és megfelelő információt kapjanak a jogsértési eljárásokról, illetve azokról az ügyekről, melyek segíthetik az önök szakbizottságának munkáját. Az EU pilot projektek, vagy kísérleti projektek működésével kapcsolatban ki szeretném emelni, hogy a bizottság minden egyes tagállammal való kapcsolatot egy EU pilot fájlban őriz és dokumentál, és ahogy a jelentésünkben beszámoltunk róla, több mint 40 jogsértési, szerződésszegési eljárásról állítottunk fel ilyen fájlokat, és nyomon követjük az eljárásokat. A rendszer tehát arra került optimalizálásra, hogy az állampolgárok tudják, hogy mi a véleményünk ezekről a fájlokról. Ami pedig a számok meg nem egyezésének problémájára vonatkozik, ezt is felvetette ön. Legutóbbi adataink, amelyeket éppen most erősítünk meg, azt mutatják, hogy a bejövő panaszok és kérdések 10-15 százaléka kerül az EU pályleten kerül fel ö, dolgozásra, hiszen a bizottság a többi kérdésre maga tud válaszolni, nem kell, hogy a tagállamokhoz forduljon információért, és ezzel magyarázható meg tehát a kérések beérkezése, beérkező kérések száma és az EU Pilot-ben feldolgozott ügyek száma közötti különbség. Azután az irányelvek késői átültetésével kapcsolatos felvetésről azt mondhatom, hogy ez egy szervezési kérdés. Természetesen az EU jogszabályok rossz alkalmazását nyomon követjük, de ez egy komplexebb kérdés, amelyet részletesebben kell megvizsgálni, ám a kései átültetési irányelv ről mondottak, csak a rossz szervezésre vezethetők vissza, és azt reméljük, hogy megfelelő figyelemmel ezt a hibát ki tudjuk küszöbölni. Kollega Oken. Oken képviselő. Nos, csak meg szeretném köszönni az önök munkáját. És meg kell vizsgálnunk, hogy fontos petíciókat ra ki tudjuk ezt terjeszteni, hiszen olyan nagy szükség van arra, hogy nagyobb elismerést kapjon a bizottságon belül ez az eljárás. Köszönöm szépen tehát, amit mondott. És hogyha lehet, akkor egy-két pontot még hozzátennénk majd az itt felvetettekhez. Ha nincs további hozzászólás, akkor Természetesen itt is lehetőség van módosító indítványok benyújtására. Egyébként, ahogy Oken kolléga jelezte, akár más eseteket is be lehet venni. Szeretnék köszöntet mondani a bizottságnak a válaszadásért. Ezeket, ezt a válaszadást ígéretnek tekintjük. Reméljük, hogy a kérdések, a problémák meg fognak oldani. Egyébként pedig a jelentés alapján folytatjuk a munkánkat. Következő napi rendi pont vélemény az Európai Polgári Kezdeményezésről szóló Európai Parlament és Tanácsi Rendeletre irányuló javaslatról. Át is adom a szót az előadóknak. Ki kezdi? Wallis kolléga? Wallis kolléga. Uh, thank you very much Köszönöm szépen, elnök asszony. kollégám és én megegyeztünk bennem, hogy én mutatom be ma be azt a anyagot, amelyet a kollégák már amúgy meg is kaptak minden bizonyal. A szakbizottság két jelentéstevőiként nagyon örülök annak, ahogyan Hefner kollégával együtt tudtam dolgozni, és köszönöm a titkárság támogatását is. Szorosan együttműködünk az Alkotmányos Szakbizottság két jelentéstevőjével, Gurmai Zitával és Lamaszúr képviselővel. Erről a kérdésről még később beszélek. Ami a mi szakbizottságunk véleményét illeti, következőképpen közelítettük meg ezt az ügyet. Nagyon fontosnak tartjuk a polgári kezdeményezés új eszközét, és alapvető célkitűzésünk mondanhatnám, étoszunk az volt, hogy a lehető legnyitottabb, legpolgárközelibb legyen ez az intézmény. Könnyen elérhető legyen az állampolgárok számára, másrészt pedig egy egyensúlyt is igyekeztünk megtalálni, hiszen ez egy komoly eszköz, messzebb megy, mint ameddig valaha mentünk a polgárok bevonásába a szakpolitikai témakörök meghatározása során. Ez nagyon komoly felelősség, és most először kapják meg a polgárok ezt a jogot. Ilyen módon közelítettük tehát meg ezt a kérdést. Másodszorban igyekeztünk figyelembe venni azt a hatalmas tapasztalatot, amelyel a mi szakbizottságunk rendelkezik, a tagjai illetve a titkárság is rendelkezik a különböző, egymástól különböző, de a polgárok által benyújtott kezdeményezésekkel szerzett. Ugyanakkor adminisztratív módon ezek az eljárások mégiscsak hasonlítanak egymásra. És úgy gondoltuk, hogy ez a tapasztalat befolyásolhatja az Európai Bizottság megközelítését eh, a befogadhatóság kérdésének megítélése során. Ez tehát munkánk alapja. És szóljunk most konkrétan a dokumentumról. Ez egy jogalkotói fájl. Ritkán kapunk ilyet itt a szakbizottságban, az első olvasatban vagyunk, felmerül a lehetősége, hogy egy második olvasatra kerül sor, és akár konciliációra, háromoldalú tárgyalásra is sor kerül. Fontos, hogy a parlament tehát minden lehetőséggel éljen. Természetesen Mindjárt tisztában, tisztában vagyunk be vele, hogy a Lisszaboni szerződés állította fel ezt a jogeszközt, amely nagyon fontos az állampolgárok számára. Hogyha tehát első olvasatban el tudjuk ezt fogadni, akkor ez a célunk. Az a célunk, hogy a lehető legjobb jogeszköz jöjjön létre az állampolgárok számára. A szakbizottságban most készítjük el ezt a jelentést, és egyeztetjük az AFKO-ban készülő jelentéssel. Reményeink szerint majd, hogy nem egy jelentést tudunk elkészíteni. Tegnap találkoztam az AFKO két jelentéstevőjével, és azt mondhatom, optimisták vagyunk, derülátók, hogy sikerül egy közös jelentést kialakítani. És hogyha ez a jelentés majd véglegesül és elfogadásra kerül a szakbizottságok által ősszel, akkor ezzel a jelentéssel kezdhetjük meg a tanácssal és a bizottsággal a háromoldalú tárgyalást, amennyiben erre szükség van. Mondom azután, hogy a szakbizottságok elmondták véleményüket a jelentéstervezetről. Lássuk tehát Hefner kollega és általam kiemelt legfontosabb elemeket, amelyeket igyekeztünk megjeleníteni a vitában, figyelembe véve ter- természetesen, hogy a bizottság egy javaslattal állt elő, a tanács is végzett már munkát, és az AFKO, tehát az Alkotmányügyi Szakbizottság is munkaanyagot készített elő erről a kérdésről. Az első innováció, amelyet bevezetni akartunk, a következő. A helyet, ahogy idáig eljártunk, és a kezdeményezők erre azt a kötelmet rójuk, rója a jogalkotó, hogy akár hogy egy hatalmas mennyiségű aláírást kelljen begyűjteniük, mielőtt a bizottság a befogadhatóságot ellenőrizni. Nos, erről a kötelezettségről azt gondoljuk, hogy nagyon sok frusztrációt okoz ez, és éppen ezért sokkal hat, hatásosabb és jobb volna, hogy a kezdeményezést a regisztráció után, a regisztráció alapján befogadhatónak minősítse a bizottság, befogadhatónak bizony, minősítse az, aki minősítő, ti biztosítandó, hogy európai ügyről van szó, és komoly ügyről van szó. Éppen ezért fontos, hogy a regisztráció során eredeti támogatókat kell regisztrálni, akik különböző tagállamokból jönnek. Tehát valamilyen fajta interakciónak működnie kell az emberek csoportja egy csoport tagjai között páneurópai alapon ahhoz, hogy egy kezdeményezést lehessen benyújtani. Nem lehet reggeli közben kávét szürcsölgetve online menni, és azt mondani, hogy no, indítok egy polgári kezdeményezést. Nem, ezt a kérdést komolyan mélyrehatóan más tagállamokból jövő állampolgárokkal kellett, hogy megvitassa az ember ahhoz, hogy ezből benyújtható kezdeményezés legyen ám azt elvárni, hogy nagyon sok aláírást is begyűjtsenek a szervezők, mielőtt a befogadhatóságot bárki is ellenőrizné, úgy gondolom, hogy túl nagy akadályt róna a kezdeményezők vállára. Úgy gondoljuk, hogy a mi szakbizottságunk és a titkárság az elmúlt években a petíciók befogadhatóságát kitűnően ellenőrizte. A petíciók nagyon hasonlítanak természetükben a polgári kezdeményezéséhez, mégpedig ezt úgy tette a titkárság, hogy nem árasztottak el bennünket a kérvények, a petíciók. Ezért úgy gondolom, hogy nem kell attól félni, hogy túlterheli a bizottságot a ellenőrzés. Ráadásul az ellenőrzés egyszerű kell, hogy legyen. Azt kell megvizsgálni, hogy megfelele a kezdeményezés a megfelelő formának, a tartalma megfelel az előírásoknak, az Európai Unió jogkörébe tartozó kérdésekkel foglalkozik-e, és az emberi jogi jogszabályokat felveti-e a petíció, illetve a kezdeményezés. Így lehet megvizsgálni a befogadhatóságot, és mondom, mi itt egyszerűsítjük az eljárást. A második fázis ahol radikálisan egyszerűbb javaslatra teszünk javaslatot. Itt is a szakbizottságunk tapasztalatát kamatoztatjuk, hiszen arról is volt vita, hogy ki hogy ki kezdeményezhet európai polgári kezdeményezést, és a felvetés az volt, hogy mindenki, aki európai parlamenti választáson szavazati joggal rendelkezik. Mi pedig azt gondoljuk, hogy minden európai lakosnak petíció benyújtási joga van az Európai Parlamenthez, ezért nem értjük, hogy miért ne volna ugyanezeknek az embereknek lehetőségük arra, hogy európai polgári kezdeményezést indítsanak. Ilyen módon a kor határt jogosultságát se látjuk. A fiatal emberek, azok a fiatalok, akiket leginkább Európa ügyébe szeretnénk bevonni, hát nem valószínű teszem hozzá zárójában, hogy óvodások fogják benyújtani a kezdeményezéseket, de remélhetően a 16 és 16 évtől fölfele lévő fiatalok aktivizálódnak majd. Tehát ne korlátozzuk ezt a, az politikai aktivitást a korhatár bevezetésével. Egy-két kollega meglehetősen radikálisannak tekintette ezt a megközelítést, de úgy gondolom, hogyha tényleg Európával akarunk kommunikálni, az európai embereket akarjuk bevonni, akkor legyünk bátrak, merjünk nagyot gondolni. Viszonylag egyszerű módszertant akarunk bevezetni az aláírások tekintetében. Név, cím. Ha lehetséges, akkor ne kelljen igazolványt bemutatnia az aláíróknak. Lehet, hogy elfogott vagyok, de hazámban nincs is igazolvány, tehát legyen a dolog a lehető egyszerűbb. Mindezt elmondva ugyanakkor tudjuk, hogy sok tagállam azt akarja majd, hogy kelljen személyi azonosítás is, és ebben az esetben a tagállamoknak kell ellenőrizni a személyi azonosítást. Úgy gondolom, hogy minél egyszerűbben kell végrehajtani a dolgot, azonban a, és azt hiszem, hogy a mi szakbizottságunk feladata éppen az volna, hogy az egyszerűsítés irányába mozgassuk el a jogszabályt. Aztán az utolsó ügy, ahol szintén határozott állást foglalunk jelentéstevőként, a szakbizottságunk tapasztalata alapján a következő. Hogyha az emberek magukra vállalták a kampányszervezés munkáját, és egy millió vagy több aláírás gyűjtöttek be, akkor komoly választ kell, hogy kapjanak. Ez elengedhetetlen is. Úgy gondoljuk, hogy ez a válasz az kell, hogy legyen, hogy közmeghallgatást tartunk, kezdeményezés kezdeményezői, megvitathatják gondolataikat a bizottság képviselőivel. Tehát végezetül egy közmeghallgatást kell tartani. Ezután persze a megfelelő írásos válaszokat is meg kell adni. Azután van itt egy nagyon fontos kérdés, mégpedig, hogy a parlament, vagy esetleg a mi szakbizottságunk hogyan kerül bevonásra, hogyan vonjuk be a parlamentet a munkába. Nagyon nehéz azt mondani, hogy a parlament tehát formális módon mindig be kell vonni. Lehetnek kezdeményezések, amelyeket ö, indítottak, amelyekkel a parlament nem ért egyet, és ebben nem szeretnénk részt venni, vagy lehet, hogy részt akarunk venni, és azt akarjuk mondani, hogy nem gondoljuk ezt egy jó ötletnek, de ez legyen a saját jogunk. hogyha valami jogszabályként fogalmazódik meg, akkor úgyis megfelelő szerepünk van ebben, de természetesen az el, a házszabály mindig lehetővé teszi, hogy a parlament lehetővé kell, hogy tegye, hogy a parlament egy kezdeményezés élére álljon, sőt, talán épp a mi szakbizottságunk, vagy éppen jogunkban állhat az is, hogy a másik két intézménnyel az aláírások benyújtása után közös meghallgatást tartsunk, és esetleg a parlament úgy akarja majd, hogy itt saját jelentést vagy állásfoglalást készítsen el, kérve a jogalkotói reakciót. Ugyanakkor, amikor a kezdeményezés benyújtották. Tehát a parlamentnek mindig lehetőségé, mindig sok lehetősége lesz, és úgy gondolom, hogy az magyarázó memorandum, amely a végleges jelentéssel kerül összekapcsolásra, ezt ki kell, hogy hangsúlyozza majd. De összességében a parlament eh, aktivitását, illetve eh, szerephez juttatása egy olyan kérdés, amelyet most nem kell leszabályoznunk. Ezek a legfontosabb elemek, amikor a AFKO szakbizottságból, tehát az Alkotmányügyi Szakbizottságban dolgozó két munkatársunkkal találkoztunk, két jelentéstevő társunkkal találkoztunk tegnap, abból úgy tűnt, hogy a konszenzus kirajzolódóban van, és egy olyan dokumentum rajzolódik ki, amely ezt ősszel meg is jelenítte, ti. Ezen felül pedig az AFKO-val szeptember 30-án egy közös programot tartunk, amelyekbe, amely rendezvényen megjelennek a tagállami parlamentek képviselői is. És itt említem meg, hogy egy további elem a jelentésben az, hogy szükség van a megfelelő információ adásra az állampolgárok számára, tehát informálni kell az állampolgárokat arról, hogy hogyan működik az állampolgári kezdeményezés. Természetesen a bizottság és a bizottság tagállamai irodái nyújthatják ezt az információt, a parlament tagállamokban lévő képviseletei is átadhatják ezt az információt. Mi több, felmerült annak a gondolata, hogy esetleg egy független testület is segíthet az információ átadásban, de mindenképpen támogatnunk kell ezt a folyamatot. Nos, hát ezek a legfontosabb elemei a mi állásfoglalásunkat körvonalazó anyagnak, illetve a folyamatnak, mely előtt állunk. Hallatlanul izgalmas e, folyamat ez is e, csodálatos kitekintés és remény az Európa állampolgárai számára. E, considerata la ristrettezza dei tempi. Kevés az időnk, és többen kértek hozzászólási lehetőséget. Volis asszony részletes tájékoztatást adott nem csak önök ketten jártak el nagy harmóniában, hanem a másik két előadóra is ez igaz. Ezért megengedni Hofner kolléga, hogy azt kérjem, hogy inkább adjon lehetőséget a kollégáknak a hozzászólása, és esetleg ön majd a végén szólna hozzá, és ön mondaná el a végső összefoglalót, hiszen Wallis mondja, részletesen bemutatta a témát, még két napi rendi pontunk van, és nagyon sokan kértek szót. Ezt javasoltam volna én is, de szerintem szükség van a vitára. Jó, hogyha most a kollégák szólhatnak. Közösen írtuk a jelentést, és mindkettőnkre vonatkozik, ami benne van. Akkor a bizottság képviselőjének adom meg a szót. Tendrero Köszönöm szépen. Azért vagyunk itt, hogy hallgassuk a vitát. Szeretném megköszönni a két előadónak a jelentést, és úgy gondolom, hogy eh, ezt az anyagot, illetve a vitaanyagot már eléggé megvitattuk, és eh, különféle témákról nagyon sokat lehetne itt eszmét cserélni. Nagyon sok olyan pont van, amely távol áll attól, ami a bizottság álláspontja, illetve a tanács következtetései, de természetesen erről lehet még valamit csinálni, de köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és részt vehetek a vitán. Grazie, allora inizio con il dibattito. Köszönöm, megkezdjük a vitát. Valisz képviselője szó. Köszönöm. Köszönöm Valisz e, képviselőnek a beszámolót, és köszönet a másik e, előadónak is. Többféle e, szervezési kérdést ölel föl ez a téma, többféle kritériummal foglalkozik, illetve foglalkozik a az állampolgári kezdeményezés esetén a befogadhatóság kérdésével. Teljes mértékben egyetértek avval, hogy fontos, hogy tisztázzuk ezeket a kérdéseket, ezeket a kérdéseket tisztázni kell, és fontos ellenőrizni a személyazonosságot is. Ami a személyazonosító igazolványt illeti, az AFKO bizottság nem említi ezt az elemet. Véleményem szerint a kezdeményezést nyitottabbá tudjuk tenni ezzel az eszközzel az állampolgárok számára. Ami pedig a bizalmas ügykezelést illeti például a személyigazolvány számára vonatkozóan, úgy gondolom, hogy sok állampolgár, hogyha nincs bizalmas adatkezelés, akkor elbátortalanodik az állampolgári kezdeményezéstől. Tehát mindenképpen fontos, hogy a személyi azonosító igazolványon szereplő adatokat bizalmasan kezeljük, illetve sok, sokan nem is viszik magukkal állandóan a személyazonossági igazolványt, ezért sokszor a személyazonosság ellenőrzése, hogyha ezt írjuk elő, nehéz lesz. Az Európai Adatvédelmi Biztos véleménye szerint, hogyha az állampolgári kezdeményezés regisztrálásához más adatok is felhasználhatók, akkor mentesíteni lehet az állampolgárokat attól, hogy a személyazonsági igazolvány számát közöljék. Ez a... tehát megvan a lehetőség arra, hogy ne kelljen személyazonossági igazolványi számot regisztrálni. Más témákkal is folyik még a vita például a kezdeményezés mértékéről és az európai intézmények szerepéről az egész folyamatban, hiszen az európai intézmények szerepét az állampolgári kezdeményezés esetében még senki nem határozta meg pontosan. Tudnunk kell azt is, hogy itt nem egy normál petícióról van szó, nem olyan esetről van szó, amikor nagyon sok állampolgár egy petíciót aláírás benyújt, hanem igazából itt egy innovatív eszközről van szó, az európai társadalom számára meg akarjuk adni a lehetőséget szociális jellegű kezdeményezésekre, és fokozni akarjuk az állampolgárok részvételét az európai ügyekben. Köszönöm. Köszönöm, Puszuti képviselő. Köszönöm, elnök asszony. Én is gratulálni szeretnék a két előadónak Ez a nagyon érdekes anyaghoz. Számos megjegyzésem lenne, megpróbálok gyors lenni. Az AFKO-hoz fűződő viszonyunkról elmondanám, hogy eh, legyen egy eh, együttes ülésünk az AFKO-val, különben eh, nem értjük meg, hogy az AFKOS kollégáinknak milyen véleménye van. Nagyon fontos lenne, hogy tudjuk, hogy ugyanazon a hullámhosszon vagyunk. Nekem eh, nincs meg a munka dokumentum másolata, amelyet az AFKO készített, és éppen ezért eh, nem tudom, hogy eh, ez ugyanúgy történt-e, mint amit Hefner és Wallis kollégák is említettek. Most nézzük meg ezt a pozíció papírt, ami nagyon érdekes. Tehát itt az eredeti támogatók fogalma. Értem, amit Valisz asszony mondott, hogy el kellene kerülnünk olyan helyzetet, hogy túl sok nagyszámú ember írjon alá egy kezdeményezést, amely elfogadható lenne. Hiszen ez túl sok energiát is jelentene. Másrészt azonban a kezdeményezés jogát mondjuk megkapná hét ember három országból, ez már a másik véglet. Brüsszelben mindenhol összejöhetnek eh, heten három országból, tehát eh, ez azért eléggé végletes. Tehát nem ezt akarjuk. Ezzel a polgári kezdeményezéssel. Tehát azért eh, több kellene ahhoz, hogy hét ember beindíthassa. Igen, egyetértek azzal, hogy legyen valami észszerű határ, de szerintem ez azért szélsőséges. Másodszorban az engedélyezhetőség, mm, ebben a tekintetben csapdákat is látok, hiszen itt számos olyan pont van, amelyet azért jobban meg kellene nézni. Tehát nézzük meg, hogy mi fogadható el az állampolgároknak, és mi nem. Tehát vannak kínos kezdeményezések is, amelyek politikailag kínosak, és akkor ebben az esetben mit csináljunk? Blokkoljuk őket, vagy mit csináljunk? Hiszen mondjuk az Európai Bizottság, vagy az Európai Parlament tagjai fizetésének a csökkentése több mint egy millió aláírást kapna, az biztos. De akkor mit csinálunk egy ilyennel, ha kapunk egy ilyen kellemetlen kezdeményezés. Ez a bizottság és a mi kompetenciánk is, és akkor mondjuk azt, hogy igen, azért tisztázzuk ezeket a dolgokat, mert az ördög a részletekben rejlik. Másodszorban, nem tudom mi a megfelelő angol szó erre, abrogatív mód, um, uh, tehát törlés törölhető. Tehát meg kell néznünk az európai jogot, hogy milyen kezdeményezéseket lehetne esetleg elutasítani. Tehát például az ipar így visszautasíthat egy csomó európai jogalkodási kezdeményezést. Vagy pedig a vadászok nagyon örülnének, hogyha az 1979-es madárvédelmi előírást eltörölnék. Én Mátáról jövök, ott ez igen fontos. Tehát ezek a kezdeményezések azért visszafelé is elsülhetnek. Tehát én nem azt mondom, hogy én ellenzem, de szerintem azért valahogy kézben kell tartani. Egy másik megjegyzés. A fegyverek legyenek egyenlőek, amikor a finanszírozás szóba kerül. Természetesen garantálnunk kell a minőséget is. Tehát ez azt jelenti, hogy egy kezdeményezés ne legyen erősebb, mint a másik, mert valaki esetleg pénzügyileg támogatja, mást meg nem támogatnak. Tehát például, hogyha itt megint az ipar részéről születnek kezdeményezések, amögött pénz van. Állampolgári kezdeményezés mögött nincsen. Tehát Európai Uniós állampolgárok tegyék ezt. Tehát nem EU-s állampolgárok ne kapják meg a kezdeményezés jogát. Tehát az Európai Unióban letelepedettek, akik nem rendelkeznek szavazati joggal az európai választásokon, ne kezdeményezhessenek polgári kezdeményezést. Hiszen polgári kezdeményezésről van szó, és az Európai Unió polgárai kezében legyen ez a lehetőség. Hiszen akik minket megválasztanak, azok az európai választópolgárok, és általunk európai jogot alkotnak, kapják meg a kezdeményezés jogát, de ne kapja meg bárki, aki letelepedett. Hiszen aránytalanul nagy lenne szerintem az ő számuk. Igen, vannak határidők, tehát szerintem ez a 18 hónap, ez sok. 12 hónap az jobban megfelel időbeli korlátozásnak, hiszen egy év alatt meg lehet ezt csinálni, de szerintem 18 hónap már valahogy lelassítja a folyamatot. Az aláírások hitelesítése, gondolom, hogy a bizalom és az adatvédelem nagyon fontos, tehát legyen meg az állampolgároknak a joga, hogy bizalmasságot kérjenek az egymillió aláírást el nem érő kezdeményezést cseket figyelembe vegyünk, vagy ne. Nagyon, nagyon veszélyes ez, de kell egy határt húzni. Tehát most van egy millió aláírásunk, vagy nincs. Tehát, hogyha nincs egy millió aláírásunk, akkor azt nem szabad, ne legyen szabad figyelembe venni. Az intézmények bevonása a következő pontom a petíciós bizottságnak legyen eh, szerepe, ahogy Wallis asszony mondta, hiszen eh, az állampolgárokkal kapcsolatban nagyon sok tapasztalatunk van. Szerintem ezt a szerepet eh, úgy kellene látni, hogy a petíciós bizottság döntsön, hogy elfogadható-e egy kezdeményezés, vagy nem. Így eldönthetjük, hogy egy polgári kezdeményezés tovább juthat. Szerintem jogszabályban kellene rögzítenünk, hogy milyen az álláspontunk, de hát hogy támogatunk egy kezdeményezést, vagy nem. Wallis asszony is azt mondta, hogyha valamilyen dolgot szeretnénk felvállalni, akkor tegyük meg. Végezetül pedig ki meg kell elfogadni a végleges polgári kezdeményezést. A javaslatban az van, hogy ez a bizottságnál legyen. Köszönöm, és elnézést, hogy hosszasan beszéltem. Elnézést, én megpróbáltam eh, elérni a két következő pont felelősségével, hogy elhalasszuk a témájukat, de a, nem voltam sikeres. Mind a két témát meg kell, hogy beszéljük, csak 15 perces halasztás sikerült elérnem. Úgyhogy a kollégáktól azt kérem, hogy fontos a téma, ennek ellenére kérem, röviden szólaljanak föl, mert különben nem tudjuk lezárni a mai napi rendünket. Legri képviselő. <coughs> Euh, Köszönöm, elnök asszony. Igen, megpróbálok rövid lenni. Csak néhány témára szeretnék kitérni, és nem fogom megismételni, ami már elhangzott a kollégák részéről. Először is a személyazonosság kérdése és a személyazonosság ellenőrzése az aláírók esetében. nagyon fontos, hogy pontosan meg legyen határozva, hogy hogyan lehet a, az aláírók személy azonosságát ellenőrizni, de ez maradjon tagállami illetékesség. minden tagállam a saját jogi rendszerének megfelelően, vagy politikai kultúrája szerint a legmegfelelőbb eljárást fogja választani. Egyébként az a lehetőség, hogy egy petíció társ aláírója legyen valaki, ezt a lehetőséget is fönn kell tartani az e- Európai Uniós állampolgárok számára. Természetesen a szavazójoggal rendelkező állampolgárokról van szó ebben az esetben. Az állampolgári kezdeményezésnél támogatom azt, hogy csak európai állampolgársággal rendelkező személy élhessen ilyen kezdeményezéssel. Aztán a tagállamok küszöbb számát illetően Arra kell gondolni, hogy eh, mennyire fontos, hogy egy valós európai szintű vita folyjon a témáról. Hogyha a tagállamok számának az egy negyedére annak lehetőséget, tehát hogy egy negyed lenne ez a küszöb, azt tartanám megfelelőnek, mert az már azt jelenteni, hogy valóban európai szintű téma van, témáról van szó. A befogadhatósággal következő fontos kérdés. Én gondolkozom ezen, esetleg azt a kérdést kellene felvetni, hogy hogy esetleg csak a bizottságnak kéne lehetőséget adni arra, illetve meg kellene eh, vizsgálnunk azt a kérdést, hogy helyes az, hogy a bizottság ítéli meg, hogy befogadható-e a kérdés, és utána a döntést is a bizottság hozza, hogy ez esetleg egy kicsit ellentmondásos helyzethez vezethet. Aztán a, inkább politikai és nem technikai kérdések is vannak esetleg a befogadhatóságot inkább egy bizottság kellene, egy külön bizottság, egy külön szerv kellene, hogy megítélje, ahol az Európai Parlamentnek és az Európai Tanácsnak is lennének képviselői, hiszen társ jogalkotók vagyunk, de azt nem tartom helyesnek, hogy csak a bizottság döntsön erről. Egyébként jogászok és fölkészült szakemberek kell, hogy döntsenek erről a kérdésről, mert itt fontos garanciákról van szó. Köszönöm. Köszönöm, Czanok a képviselő. Yeah. Thank you. Köszönöm. Elnök asszony, mindenekelőtt gratulálok a jelentéshez. Egyetértek a legtöbb elvi javaslattal, egy kivétellel. Teljes mértékben támogatom azokat, akik petíciót szeretnének benyújtani. Egyetértek Buszuttil úrral, hogyha konzekvensek akarunk lenni, akkor emlékeztetnék arra, hogy volt például a Szulakracik jelentés, amelyet a múlt ciklusban fogadtunk el. Ebben azt javasolták, hogy azok, akik az európai választásokon részt vehetnek, rendelkezniük kell állandó lakhatással. Ez az állandó lakhatás azokat érinti, akik nem európai állampolgárok, viszont állandóan itt laknak, tehát ez érinti például Észtországot, Lettországot, Szlovéniát, és itt a lakosok itt születtek ezen a területen, ám nem állampolgárok. Tehát itt a Derossa jelentésben tavaly áprilisában is olvashattuk, hogy ezek az emberek is kapják meg azt a jogot, hogy részt vehetnek az európai választásokon és a helyhatósági választásokon. Tehát szerintem ki kellene terjeszteni azoknak a körét, akik eh, részt vehetnek az európai válasz, választásokon. Tehát eh, szerintem meggondolandó legalábbis egy kezdeményezés erejéig. Tehát nagyon jó lenne, hogyha egy ilyet ki tudnánk alakítani. Amivel nem értek egyet, az az, hogy hány aláírás szükséges. Nagyon sok kezdeményezés lehet regionális jellegű. A kis tagállamoknál sokan nehezebb összegyűjteni az aláírás. Tehát, hogyha megnézzük például az északi áramlatot, a balti államokat érinti, kis létszámú tagállamok vannak, például a három balti állam. elképzelhető, hogy szerzünk egy szövetségest, és egy nagy tagállam polgár is aláírják a de Szerintem legyen arányosság, legyen a lakosság aránya is döntő. Köszönöm. Köszönöm szépen, és köszönöm, hogy röviden szólt hozzá. Debrun képviselő. Köszönöm. Én is szeretnék gratulálni Wallis asszonynak és Hefner úrnak és szeretném üdvözölni ezt a megközelítést, amely nyitott, és a polgári kezdeményezést javítja. Egyetértek, hogy egy nyílt eszközt akarunk, egy hozzáférhető eszközt, amelyet igenis tudnak használni a polgárok. Nagyon sok dolgot lehetne megoldani ilyen kezdeményezésekkel, hiszen polgárközeliek. Üdvözlöm az előadók holisztikus megközelítését. Szerintem nagyon lényeges kezdeményezésről van szó. Nagyon fontos eszköz lehetne ez az állampolgárok kezében, és időre van szükségünk, hogy megfelelő formába öntsük. Ez a legfontosabb. Hiszen ezt a dolgot hosszú távon fogjuk használni. Ami az anyag tartalmát illeti, az aláírások gyűjtése legyen egyszerű, amennyiben a kezdeményezés nem sérti az emberi jogokat, akkor legyen elfogadható, és szerintem az Európai Unió polgárai vagy lakosai kezdeményezzenek. Szerintem ne legyenek korlátozások, hiszen ahol korlátozás van, ott már bürokrácia is van, hiszen a bürokrácia vizsgálja meg, hogy bizonyos feltételeknek megfelele a kezdeményezés, vagy nem. A korlátozások eh, abban a tekintetben, hogy ki lehet aláíró, ismét bürokratikus lehet. Tehát, eh, és az, hogy kiírhat alá, diszkriminatív eh, intézkedéseknek is teret adhat. A legfontosabb dolog, ez az egymillió aláírás, egy bizonyos számú tagállamból, tehát ne legyünk túl a korlátozóak a tagállamok számával, tehát hogy túl magas legyen, vagy hogy hány aláírás jön egy-egy adott tagállamból. Úgy gondolom teljes mértékben, hogy egy millió aláírás gyűjtése, összegyűjtése legyen kötelezettség a bizottság számára. Kolárszka képviselő. Köszönöm. Egyetértek Busuttil úrral a számok tekintetében, tehát hogy ne legyen túl alacsony ez a szám. Egészen röviden eh, szólnunk kell ezekről a fontos pontokról. Másodszorban úgy gondolom, hogy anyagunkban, amely nagyon jó, el kell gondolkodnunk azon, hogy hogyan tájékoztassuk a polgárokat az új kezdeményezés lehetőségéről. Mindenképpen fáradoznunk kell azért azon, hogy ezek az információk eljussanak a polgárokhoz, és a bizottságot is meg kellene kérnünk, hogy szálljon egy kis időt és pénzt erre a dologra. Hiszen ez a dolog közelebb vihet minket az állampolgárokhoz, ez pedig ugyanúgy egy nagyon fontos dolog ebben a gyenge európai demokráciában. A PETI bizottság szerepe pedig mi legyen a kezdeményezésben. Azt gondolom, hogy úgy kellene viszonyulnunk ehhez a dologhoz, hogy nálunk megvannak a szakismeretek. Tehát nyilvánvalóan lesznek ellentmondásos dolgok is. Elképzelhető, hogy a bizottság egy dologról úgy dönt, hogy nem engedélyezhető, mi meg úgy döntünk, hogy igen. De szerintem legyen egy olyan hely, ahová fordulhatnak a petíció szerzői akkor is, hogyha nem értenek egyet a bizottsággal. Lehet, hogy a PETI bizottság lehetne az a hely, ahová fordulhatnak ezek az emberek. Szeretném még azt is elmondani, hogy számos kezdeményezés volt. Az egymillió millió elé, el, aláírás mellett. Ezt szerintem még a PETI bizottságban tovább vizsgálhatjuk. hogy hogyan tovább, az nagyon fontos, hiszen komolyan kell venni a kezdeményezéseket. Nyilván, hogyha a polgárok vállalják az aláírásgyűjtést, akkor mindenképpen figyelembe kell vennünk. DAF kolléga, elnök asszony, Buszuttil úr az AFKóval javasolt egy együttes ülést. Én alkotmányozó vagyok, mármint AFKÓ tag, és előadó is vagyok a parlamenti választások reformjának. Tehát különbség van a között, hogy mit akarunk tenni, és mit tudunk tenni. Annak érdekében, hogy jobb legyen a választás. Nagyon rövid az időm, és egy dologra koncentrálnék, amely az AFKO bizottságban eh, kicsit eh, furcsa érzést nekünk. Tehát most nézzük meg, hogy, eh, megvizsg- hogy hogyan vizsgáljuk meg az anyagot, hogy elfogadható vagy nem fogadható A bizottságot pedig fel lehetne szólítani, hogy formáljon véleményt, hogy elfogadható-e egy kezdeményezés vagy nem. A bizottságnak itt bírának kellene lennie. Úgy gondolom, hogy ez így korrekt lenne, és felmerül bennem az a kérdés, hogyha az elfogadhatósági vizsgálat szükséges, akkor eléggé világosan meg kellett fogalmaznunk jogszabályban, és pedig úgy, hogy a kezdeményezéseknek összhangban kell állnia az Európai Unió céljaival és kompetenciáival. Ezen kívül tartja tiszteletben a bizottság kompetenciáját is, ahogy a Lisszaboni szerződésben ezt láthatjuk. Szerintem ez eh, megfelelő iránymutató lenne a felelős állampolgárok számára. Tehát azt javaslom, hogy eh, ez egy komoly alkotmányügyi kérdés is, és meg kell válaszolnunk. Köszönöm. Dev kolléga is kérte, hogy az AFKO bizottsággal együtt dolgozunk, ezért most jelzem, egyébként ezt a vita végén akartam elmondani, hogy tervezzük már az együttműködést, de más bizottságok már előttünk ezt megkezdték, és nekünk meg kellett várnunk egy hosszú eljárás végén az engedélyezést. Ezért késésben vagyunk. Ők már lefolytatták ezt a vitát, mi meg csak most. Szeptemberben közös lesz a munka. Az előadók egyébként mondták, illetve Wallis kolléga mondta, hogy már most is együtt dolgoznak az afkos kollégákkal, úgyhogy Buzutil kolléga kérése, illetve az ezt követő hasonló jellegű kérésre a válasz is megvan már. Szeptembertől fog így működni ez a munka. Szefkovics biztos úrral egyeztetni fogunk 29-én erről a témáról, ott is az AFKO jelen lesz, 30-ára az AFKO a nemzeti parlamenteket hívta be, és mi is ott leszünk. Október közepén még nincs meg a pontos dátum, lesz egy különleges ülés, azért, hogy közösen megtárgyaljuk a dokumentumot. Ugyanazok a módosító benyújtásnak a határideje mind a két bizottságban, és ugyanaz a szavazási határidő is. Egyébként, ahogy az előadók jelezték, lehet, hogy formálisan nem, de gyakorlatilag közös dokumentum lesz ez. Buszináró képviselője az utolsó lehetőség. Köszönöm, elnök asszony. Rövid leszek először is. A véleményem szerint, és megvizsgálva ezt a eh, jelentést, meg végig gondolva az egésznek a lényegét, az állampolgári kezdeményezések európai szakpolitikát kell, hogy ösztönözzenek, és nem politikai eszközt jelentenek arra, hogy politikaiak hallathassák a hangukat politikailag kevésbé jelentős csipcsup ügyekről. A bizottság és a parlamentet kell, hogy ösztönözzék az állampolgárok azért, hogy eh, legalább egy millió ember részéről valamilyen ösztönzést kapjon valamelyik európai intézmény. Második megjegyzésem. Ha ez a célunk, akkor úgy kell kialakítanunk az eljárás, hogy hatékony lehessen. Véleményem szerint ez a következőket kell, hogy jelentse. Jelentős számú aláírók, jelentős számú tagállam. Volt olyan kolléga, aki említette, hogy ne, ne legyen néhány tagállam, lehetnek lehetősége arra, hogy automatikusan aggályokat keltsenek más tagállamokban. Ne felejtsük el, hogy az európai szakpolitikákról szóló petíciós téma, és nem regionális politikákat, meg problémákat kell megvitatnunk ennek az eszköznek a segítségével. Kik azok az állampolgárok, akik aláírhatják ezt a petíciót? Egyértelmű. Azok az európai állampolgárok, akiknek szavazati joga van az európai parlamenti választások tekintetében, ők kell, hogy kezdeményezési joga rendelkeznek. Aztán ellenőrzés. Ki ellenőriz? Tagállam, a bizottságtól és a tanástól is ilyen jellegű dokumentumot kaptunk, és valószínűleg, amit én viszont nagyon támogatnék, hogy hasonló véletlenszerű ellenőrzés legyen, mondjuk minden 20. vagy minden 5. tételre, de minden tagállamra vonatkozóan, hogy ne legyenek eltérőek a standardok. Vég, végső megjegyzésem. Most még módosítókról korai lenne beszélni. Üdvözölném és gratulálok az árnyék előadóknak a hozzájárulásukhoz széleskörű politikai támogatásra van szükségünk. Peti a kót meg kell hallgatni, egyeztetnünk kell, és utána a plenáris előtt, ha nem is egyhangú, de nagyon elsöprő többsége kellene, hogy elérjük a szavazási eredményt, és ezt követően kell a tanácsal és a bizottsággal tárgyalnunk, azért, hogy a lehető legjobb legyen a dokumentum az európai állampolgárok számára. Hefner képviselő, öntől is kérem, hogy röviden szóljon föl. Szeptemberben majd újra tudunk beszélni a témáról. Ja. Tisztelt elnök asszony, kedves kollégák! Nehéz, de szép ügy ez. Hiszen nagyon jó eszmecserénk volt, számosan kommentálták az anyagot, és most nem lehet az összeset kommentelni. Éppen ezért nagyon röviden megpróbálok hozzászólni Nagyon komolyan vesszük a megjegyzéseiket, és még lesz alkalmunk megbeszélni a témát. Valensza úr, szerintem nekem most nem kell közvetlenül reagálnom. Buszuttil úr igazi megjegyzés csokrot adott át nekünk, és Buszuttil úrnak elküldjük Lamassur és Gurmai képviselők anyagát. Ez természetesen eh, vonatkozik a bizottság eh, rendelet tervezetére is. Kollégák megkerestek, hogy eh, nem kapták meg ezt az anyagot, nagyon szívesen eljuttatjuk hozzájuk az anyagot, tehát küldhetünk egy kör levelet. Tehát azt mondja, hogy a hét az szerinte túl kevés eredeti támogatóként. Figyelmeztetnék arra, hogy a bizottság javaslata alapján egyetlen egy ember megteheti ezt, és aggódunk ezért, mert főleg az online eljárás nagyon gyors. Tehát valaki beír valamit egy számítógépbe, ebben a formátumban elküldi, és azt mondja, hogy ezt kérem polgári kezdeményezés. A javaslatok az volt, hogy legyen egy pár ember, aki ezen elgondolkozott, aki fáradozott rajta, tehát valamilyen demokratikus szerkezetet eh, létre kell hoznunk. Tudnunk kell, hogy eh, ki szorgalmazhat egy kezdeményezést. Éppen ezért javasoltuk a hét embert. Felülöm lehet több is, de szerintem már ez a hét sem lesz könnyű. Hiszen az a mi elképzelésünk, hogy a dolog minősítettebb legyen. Hmm a engedélyezhetőség, szerintem világos szabályaink vannak a tervezetben. Az Európai Unió kompetenciájában kell, hogy legyen. Tehát nem az alapjogok kartájában, vagy a Lisszaboni szerződés hatos pontjában, hiszen itt vannak az Európai Unió lényeges céljai és az emberi jogok és az alapszabadságok ellen egy kezdeményezés nem irányulhat. Nehéz például a példákkal bánni, hiszen szerintem mindenki azonnal példákra gondolhat, olyan példákra, ahol szeretne kezdeményezéseket látni, és olyan területek is vannak, ahol nem szeretné kezdeményezéseket, de ne ez legyen a mérce. A mérce az legyen, hogy a polgárok kezdeményezhessenek hiszen eh, elég gyakran van az, hogy az iparképviselői lobbisták a bizottsághoz eh, fordulnak. Most a polgároknak is megadjuk a lehetőséget, hogy szervezett módon a bizottsághoz eh, fordulhatnak. Így az Európai Unión belül párbeszédet hozunk létre. Szilárd meggyőződésem az, mint a Wallisé, hogy a párbeszéd, a diskurzus és az eszmecsere segítségével jut Európa előbbre. Most egy nagyon érdekes kutatásra utalnék, amely Németországban jelent meg. Az Európai Unióról folytatott kritikus viták, tehát az EU ellenében lefolytatott viták is használtak az EU-nak, hiszen a polgárok elgondolkoztak a dolgon, információkat szereztek, álláspontokat alakítottak ki. Ismét egy jó eszközről van szó, tehát nem a döntésjogát engedjük át a polgároknak, hanem megadjuk nekik a lehetőséget, hogy a bizottságnak javaslatokat tehessenek. A szavazási, választási jog a petíciós joghoz hasonlóan, tehát akinek joga van petícióhoz, miért ne kezdeményezhessen ez más, más lenne, hogyha szavazásokról, választásokról van szó. De itt csak javaslatokról van szó. De ezen még tovább vitázhatunk. A 18 hónapos határidő. El kell mondanom, hogy ön azt mondta, hogy ez túl hosszú, ha jól értem. Olyan eszközről beszélünk, ami még nem létezik. Sokan nem látják, hogy mennyire nehéz ez a dolog, hiszen 23 nyelven, 27 országban a aláírás gyűjtés rendezni nem könnyű. Már voltak a Lisszaboni szerződés alapján is ilyen kezdeményezés, kezdeményezések, és hihetetlenül nehéz ez egy ilyen dolog. Ha a bizottság dönt, hogy egy kezdeményezés elfogadható, akkor el kell kezdeni a szerveződést az emberek gyűjtik az aláírásokat, nem akarjuk, hogy csak online legyen aláírásgyűjtés. Az online az gyorsabb. De azért eh, valahol az emberekkel találkozni is kell az utcán, mert ott azért több eh, minden történik, mint hogyha egy számítógépe gépelünk. Az utolsó megjegyzésem, ne írjuk elő, hogy utána mi történik. Elmondhatom, hogy számunkra is az a döntő pont. Hiszen petíciós jogunk van, itt pedig egy új jogról van szó, amely hozadott értéket kell, hogy képviseljen. A kérdés az, hogy miért gyűjtsenek a polgárok egy millió aláírást. Az emberek órákat, napokat, heteket töltenek el ezzel. És miért csinálják, hogyha nem történik semmi? a kezdeményezők meghallgatása szükséges lenne, a bizottságnak pedig eh, indokolást kellene adnia a döntéséhez, hogy miért döntött úgy, ahogy döntött. Tehát, hogyha nem hozunk létre ilyen eh, eszközt, akkor a frusztrációt növeljük, és nem az elkötelezettséget. Hogy utána mi történik, számunkra döntő fontosságú. És eh, valószínűleg a bizottságunkban erről dönteni is fogunk. Le Grip asszony, nagyon érdekesnek tartom a kérdést, hogy a bizottság döntsön? Tehát a bizottság bíró és fél. De ez a dolog ö, eléggé problematikus. Foglalkoztat minket majd, ne felejtsük el, a nemzetiség, illetve állampolgárság nagyon fontos ebben az összefüggésben. Már kaptam egy jelzést, hogy lassan fejezzem be, de a kis országok problematikája a Lisszaboni szerződésben is szerepel. Ezt viszonylag világosan ki kell fejtenünk. Én is részt vettem egy polgári kezdeményezésben, még akkor a konvent idejében. A jelenlegi megfogalmazásnál egy millió aláírás szükséges. Ez nagyon nehéz a balti államok számára. És a tagállamok szignifikáns száma. És azért van, hogy ne legyenek csak regionális kezdeményezések. Tehát legyen egy degresszív arányosság, de itt most nem szeretnék mélyebbre haladni ebben. Csak ezt a címszót szerettem volna felvetni. De Brün asszony, egyetértek, ne legyünk túlságosan korlátozóak, és legyen egy kötelezettségvállalás, hogy a bizottság reagálhasson. Kolárska, Babinska asszony, igen, mindenképpen tájékoztatnunk kell a polgárokat, ez egy nagyon fontos cén, és nagyon pontosan el kell mondanunk a polgároknak, hogy miről van szó. Tehát iránymutatót kell adnunk, és a petíciós joggal összefüggésben is eh, erősíteni kell a parlament szerepét. Hiszen eh, ki kell deríteni, hogy a parlament szervez, parlamentnek melyik szervezete legyen felelős. Szerintem mi vagyunk a legtapasztaltabbak, ezért fogalmaztam ezt meg, Andrew Duff felvetett azt a kérdés, hogy ki vizsgál meg mit, szükség van a vizsgálatra, érdekes elgondolás, megszíveljük, és Viktor Postinátó érveit is megszíveljük. Tiszteletben tartom azt is, hogy most nincs már több időnk, de ez volt az első olvasat a bizottságban. Köszönöm. Köszönöm. Elnézést, de néhány perc múlva nem lesz tolmácsolás. Úgyhogy tőlem folytathatjuk angolul. Most még gyorsan átadom a szót Göringer képviselőnek a 12-es pont témájában. Dziękuję Pani Przewodnicząca. E, Chciałam na początku wyrazić ubolewanie, że mamy dwie minuty na... Köszönöm, elnök asszony. Először is e, szeretném elmondani, hogy nagyon sajnálatos, hogy csak két percet kapunk egy nagyon fontos téma megvitatására, ami a napi rendünkön szerepel. És ez nem, egy, e, nem első alkalommal van így. El sem tudom képzelni, hogy a bizottság véleményét hogyan tudom két perc alatt összefoglalni. Gondolom a kollégák is szeretnének hozzászólni a témához. Ezért úgy gondolom, hogy ez a két perc, ami megmarad nekünk, ezt inkább szálljuk másra, és a témáról majd inkább délután beszéljünk, hogy tényleg komolyan meg tudjuk vitatni, elnök. Igen, hát köszönöm, és ezért is kértem, hogy tegyük a délutánra a témát, mert én már korábban is láttam, hogy ilyen csúszás lesz, úgyhogy ezért kértem ezt a korábban is, hogy halasszuk el ezt a vitát. Egyébként Az első pontot szeptemberre? In the afternoon of September. One moment. Délutánra vagy szeptemberre? Do you want to vote? Szavazni akarnak erről a javaslatról? September? Szeptember. Uh, okay. This afternoon. Yes, okay. And the other... Rendben. Nincs tolmácsolás? Még egy pont van. we postpone. Okay. We have to postpone also the, the other item on the agenda. Még egy téma van a napirenden. Klein asszony jelen van. Délutánra eltehetjük? el kell, hogy halasszuk So we have only to listen to the, com the commissioner because uh, the name is uh, Mrs. Minor. Mrs. Miss Minor. Igen, a bizottság képviselője délután nem tud bejönni, rendben. Can you speak now? No. for not for your point. for the other point. Egy sor kérdésünk van a bizottsághoz, úgyhogy eh, a bizottság, eh, ha nem hallgatja meg a kérdéseinket, akkor annak semmi értelme, ez nem észszerű. Egyetértek, de most a többi témáról, a másik témáról van szó.